Okay, dear colleagues. Kedves kollégák, 9 óra 3 perc van, kezdjük el a munkát. Jó napot kívánok mindenkinek. Elvileg mindenkinek megvan a napi rendje. Ezzel kapcsolatban kell-e változtatást eszközölni? Úgy tűnik, hogy nem, tehát elfogadottnak tekintjük a napi rendünket. Hármas napi rendi pont a jegyzőkönyvek elfogadása. a szeptember másodikai, harmadikai ülések jegyzőkönyvét elfogadtuk, ha ezt senki nem kifogásolja, akkor ezt elfogadnak tekintjük. Négyes napi rendi pont. Koordinátorok döntései. Ezeket is megkapták a szeptember másodikai, harmadikai ülés jegyzőkönyvével együtt. Ugyanez az eljárás, hogyha a nap végéig nincs semmilyen kifogásuk ezzel kapcsolatban, akkor ezt eh, a napi rend, akkor ezt a koordinátori határozatokat elfogadottnak tekintjük. Ötös napi rendi pont az elnök eh, közleményei. Természetesen ezt az ülést is, mint mindegyiket, a weben lehet követni. Rengeteg ember ül most a képernyő előtt, hogy bennünket nézzen. Luxemburgtól egészen Lüneburgig, Talintól, Tesszalonikig. Üdvözöljük őket. És ehhez kapcsolódván itt van a tolmácsolás is, beszéljenek normális tempóban, egyértelműen annak érdekében, hogy jól hallhassák a hangukat. Ez volt a szokásos bejelenteni manuál részemről. A nem szokásos az az, hogy lesz egy meghallgatás a biztos jelöltről, a Hogan eh, úr esetében, aki a kereskedelmi biztos jelölt. Ez hétfőn lesz, szeptember 30-án, 6.30-tól 9.30-ig. Ez lesz majd eh, a második meghallgatás. Tehát szerintem sokan fogják majd ezt követni. Hétfőn 6.30-tól 9.30-ig lesz ez. Aztán hatos napi rendi pont következik. Eurofer és az Európai Acél Szövetséggel történő vita az európai acélhelyzetről. Általában rendszeresen tartunk eszmecserét erről a témáról, hiszen hosszú idő óta ez egy olyan iparág, ahol komoly problémák vannak. Az egyik oka a gondoknak az a világszintű túlkap, túlságosan nagy kapacitás az acél területén, létezik egy globális acélfórum is, és beszélünk a világszintű túlzott kapacitásról. Eddig még nem volt túlságosan sok eredménye ezeknek a találkozóknak. ...2018 óta tarifát is kirónak 25%-ot az acélra, 10 az alumíniumra az USA részéről, és ennek is hatása van az európai acél és alumínium piacra. Az Európai Unió erre reagálva ellenintézkedéseket fogalmazott meg, ezen egy hangú intézkedésekkel szemben, amit az USA tett, így próbáltunk garanciákat vállalni a mi termelési folyamatainkra. Ennek is hatása van az acél és alumínium szektor alakulására. Nemzetközi tevékenység is van. Javult a helyzet ebben a szektorban, főként a garancia intézkedéseknek köszönhetően, de jelenleg elegendő eredményt ez még mindig nem mutat fel. Az alumínium szektor esetében az a helyzet, hogy a termelésünk a szükséges klímaintézkedéseket figyelembe véve ez sokkal drágább, mint a Kína béli termelés, és a verseny Kínával nagyon kemény, a bizottság ezt is vizsgálja. Nagyon sok olyan elem van tehát, amely gondot okoz az acél és alumínium iparnak az Európai Unión belül. Hogy ezt megvitassuk, és hogy talán ötleteket gyűjtsünk, hogy hogyan lehetne a jövőben fellépni. Meghívtuk ide Kál Tecselét, az Eurofair külkereskedelmi szakértőjét, és Bomb Lambrechtset, aki az európai alumínium szektor képviseletében érkezett ide és Leopoldo Rubinacci is itt van, a e, Kereskedelmi Védelmi Igazgatóság részéről, és Francesco Piero Canaro, a Kereskedelmi Főigazgatóság részéről, akik pont egymás mellett ülnek ketten. Most először az Európai Alumínium e, ipar képviseletének adom meg a szót. Thank you, Mr. Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlök mindenkit, és köszönöm, hogy meghívtak minket a szakbizottság ülésére, és tájékoztathatjuk önöket az acélipar helyzetéről. Ez a szakbizottság most állt össze, ezért szeretném röviden bemutatni a szervezetünket, és hogy hogyan működik, hol van a helye a világban, és hogy ezeknek a szakpolitikáknak mi a helyzete. A jelenlegi helyzettel fogok foglalkozni, illetve a legfontosabb kihívásokkal bevezetőmben. Európában az acél gyártás több mint 300 ezer munkahelyet teremt, közvetve pedig 2 milliót. Nagy hatással van a helyi gazdasági tevékenységre, foglalkoztatásra. A 70-es, 80-as évek acélválságaiban megmutatkozott, hogy milyen brutális hatással van a piac eh, válsága a társadalomra az acél a gyártási értékláncban a felső szinten helyezkedik el, infrastruktúra, berendezések, építkezések a felhasználói az iparnak, a belföldi ipar nemzeti érdeknek minősül. Az, hogy egy országnak legyen a saját acélipara, elsősorban gazdasági szuverenitás kérdése, Inkább az a kérdés, hogy ezek az iparágak, ezek a kapacitások, amelyekhez óriási erőforrásokra van szükség, hogyan fejlesztik ezeket, hogyan helyezkednek el a piacon, és milyen támogatásokat kapnak. Az 2005 óta Kína túltermelése több mint 400 millió tonnás túlkapacitást eredményezett, és több mint 100 millió tonna elavult kapacitást szüntetett ez meg, de ezeket új modern kapacitásokkal váltotta fel Kína a helyi központi kormányzat által támogatva, állami vállalatokban lényegileg. Ezért a masszív kínai dömping és a támogatott export ellen fel kellett lépnünk. Nem túlzás azt mondani, hogy ez az összefogott fellépés megvédte attól az európai acélipart, hogy eltűnjön végleg. Az európai jogalkotóhoz és ehhez a szakbizottsághoz is fordulok, hiszen ezek a szereplők is nagyon fontos szerepet játszottak az ipar megmentésében, a TD modernizációról is beszélni kell. Set up in 2016, Global Forum on Steel Access Capacity a túlkapacitással kapcsolatos intézkedés, vezetőjében intézkedés felismerve, hogy a kapacitások, a támogatások, az állami támogatások torzítják a piacot, a fórum ambiciózus napirendel rendelkezik két fő céllal. Először is, hogy átláthatóságot hozzunk létre a kereslet kínálat területén, a kapacitásokat nyomon kövessük, a fejleményeket is nyomon kövessük, az kormánypolitikákat, illetve a túlkapacitásokat, másodszor pedig, hogy szakpolitikai megoldásokat találjunk a túlkapacitás enyhítésére. A mandátum novemberben jár le, az Eurofair az teljes mandátumot támogatja. Az átláthatósági munka jól működik, de további erőfeszítéseket kell tenni az irracionális kapacitás kiépítés elleni fellépésben és ezen intézkedések felszámolásában. Since the global crisis of 2009, we have seen outside the EU proliferation 2009 óta azt látjuk, hogy nagyon sok intézkedés, protekcionista intézkedés történik az egész világban. A tarifák emelése, vámtarifák bevezetése, exportkör korlátozás, nemzeti előírások, ez legalább 65%-át fedi le a globális termelésnek, és most két friss intézkedésről szeretnék beszélni Indonézia esetében egy nagyon fontos összetevő exportját, a nikkel exportját korlátozzák, a nikkel érc exportját, az új kapacitások létrehozásához ehhez szükség van, és 2018-ban a kormány ismét bevezette a nikkel érc kivitelének teljes tilalmát jövő januártól, ez nagy hatása van az acélpiacra. Ez egy egyébként VTO szerint illegális kvantitatív korlátozást jelent. Ez nagyon nagy hatása van az a rozsdamentes acélkapacitásra, 8 millió tonnát jelent ez. A kereslet körülbelül 2-300 ezer tonna Indonéziában mindössze. Másodszor szóval az Egyesült Államok nemzetbiztonsági okokból bevezetett vámtarifákat 13 millió tonnával 30 millió 30 százalékkal csökkent az export, illetve az USA acéliparának a fenntarthatósága a cél, mesterségesen felfújják az acél árakat az Amerikai Egyesült Államokban és egy masszív állami támogatásrendszert is bevezettek. A 2-3-as, 2-es szektorra vonatkozó szabályok iparpolitikát jelentenek. A mai helyzete az iparágnak az kiegyensúlyozott volt határ, határ hagyományosan az ex, európai export-import, az elmúlt időszakban viszont a megnövekedett acéltermelés ebbe belezavart. 2016 óta 6 millió tonn, 3 millió tonnát veszítettünk el, és ez felborította az egyensúlyt, több mint 8 millió tonnás deficittel számolunk. 2017-ben egészen 2018 első negyedévéig plusz 3% volt, egészséges volt az arány, de azóta megváltozott a helyzet, a legfontosabb gyártó iparágak stagnálni kezdtek, negatív lett az, a, a, az egyensúly, az autóipar gyengélkedése és a Brexit előrejelzése megbénítja a piacot, az importnyomás miatt az acél árak több mint 20%-kal estek az elmúlt 12 hónapban. Az acéltermelés az európai országokban csökken, kiigazítva hozzá alkalmazkodva a piaci helyzethez. Végül pedig Szeretnék szólni a garancia intézkedésekről is, védintézkedésekről, amelyeket az amerikai vám bevezetése váltott ki az európai piac védelmében. Az a kvóták bevezetése megtörtént, de a bizonyos exportáló országoktól az import koncentráció folytatódott, Törökország, Oroszország, Kína főszereplők. A kvóta rendszert októberben vezetik be, sokat várunk tőle. Az import stabilizálására számítunk a koncentráció elkerülésével, illetve az összességében vett kvóta szintek növekedtek fokozatosan február óta. Tovább ki kell igazítani a rendszert, hogy élénkítsük az európai acél piacot, amely most nagyon rossz helyzetben van, összefoglalva az üzeneteket. Először is a globális hozzáférési kapacitást kell helyrehozni, a támogatások, kapacitás korlátozások és egyéb torzító tényezők VTO reformét kiáltanak. Asszertívebb végrehajtásra van szükség a meglévő szabályok területén, ahol erre szükség van, illetve hogyha kell, akkor módosítani kell a szabályokat, a szabályozást. Az a kiviteli tilalmak a VTO szerint tilosak, nagy kérdés, hogy miért nem hajtják végre az erre vonatkozó szabályokat. A kereskedelemvédelmi intézkedések is szóba jönnek, a reciprocitás, a viszonosság kérdése, illetve az külföldi állami támogatási rendszerek ellen is fel kell lépni. Kiegyenlített viszonyokra van szükség az európai környezetvédelmi szabályozás területén is, adózási intézkedésekre van szükség, akár a karbonározási rendszert is módosítani kell az acélipar helyreállítás érdekében. Köszönöm szépen. Ennyit az acélról, és most hallgassuk meg az alumíniumipar helyzetét. Jó reggelt kívánok, hölgyeim és uraim! Köszönöm szépen a lehetőséget, hogy az iparág állapotáról most beszámolhatok önöknek. Az európai alumíniumipar 1 millió főt alkalmaz közvetetten és, közvetetlen, 40, és közvetlenül 40 milliárd euró a forgalom, és szerte a világon egyre nagyobb az igény erre, szükséges ez az autóhoz, a smartphonehoz, a biciklihez, elektromos berendezésekhez, csak hogy néhány példát mondjak. Nagyon fontos a végfelhasználók számára, csomagolásban, építésben és nagyon sok fogyasztói termékben felhasználják. A végtelenségig újra lehet használni, a tulajdonságait megtartja, függetlenül attól, hogy hányszor dolgozzák fel és használják fel. Ez az alumíniumot a körforgásos gazdaság tökéletes elemének elemévé teszi. Európában több alumíniumra van szükség. Az alumínium az energia és megtakarításhoz, illetve a széndiokszid kibocsátás csökkentéhez hozzájárul. Könnyebb a mobilitás, a csomagolás erőforrás hatékonyabb lesz, illetve energia megtakarításokhoz vezet a használata az épületekben. Az Európában gyártott alumínium háromszor kevésbé szénintenzív, mint a Kínából importált alumínium. És ez, ezzel el is jutottunk a lényegi fenyegetéshez, amely amelyel az európai ágazat szembenéz. A kínai túlkapacitás, extra kapacitás, amelyről már évek óta figyelmeztettük a döntéshozókat most megjelent, és az OECD jelentése, amelyet idén adtak ki, elismeri, hogy az alumínium olvasztó kapacitás megnövekedése Kínában kihat a teljes értékláncra. Az állami támogatás, amelyet Kína ad, körülbelül 6 milliárd dollár értékű, különböző formában az adókedvezményektől kezdve az ingyenes elektromos áram biztosításáig. A kínai gyártás a világ gyártásának 60%-ára emelkedett mindössze két évtized alatt, és ez azt jelentette, hogy a félkész termékek exportja az EU-ba megnőtt. A kínai import tisztességtelenül alacsony áron kerül a piacainkra, 30%-kal a piaci ár alatt. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag megöli a versenyt az összes EU-s vállalat esetében. Ez a tendencia az utóbbi időszakban csak gyorsult. Mi volt ennek az oka? Az USA és a Kína közötti kereskedelmi háborúk, az EU lesz ennek a vesztese. Valószínűleg a megrendelések már a mínuszban vannak, és több helyen bezárnak az üzemek. Hogyha nem kap sürgősen segítséget az ágazat az EU-ban, akkor nagyon sok munkahely veszhet el, és az EU-s gyártóipar is veszélybe kerül. Az EU nagyon sok kereskedelmi partnere már előttünk jár ezen a téren, a, ami a vállalatainknak további hátrányt jelent. A jelenlegi kereskedelmi védelmi intézkedések az alumínium ágazatban ami a radiátorokat érinti, kerekeket, és így tovább hengerelt alumíniumot nem elegendőek, alig fedik le a teljes gyártás 5%-át olyan intézkedésekre van szükség, amelyeket az ágazat könnyen tud használni. Nálunk nagyon sok KKV van, és ők nem rendelkeznek olyan erőforrásokkal, mint egy nyomozó hatóság. A tisztességtelen kereskedelem ellen fel kell lépni és ide tartozik az is, hogy felhasználjuk a jogi lehetőségeket, hogy megvédjük a termékeket a kártól. Az EU-nak föl kellene lépni a WTO szintjén is, az állami támogatások, illetve az ipartámogatásokat kellene megemlíteni, illetve a reformot kérni arra kérjük az Uniót, hogyha a WTO-ban padhelyzet alakul ki, akkor valamilyen működő megoldással támogasson bennünket. Az EU legyen képes arra, hogy megvédi a saját ágazatát. Itt vannak a fő üzeneteink, köszönjük a figyelmüket, és azt kérjük, hogy védjék meg az EU alumínium ágazatát. Köszönöm szépen! Nagyon világos ez az üzenet. Kérdés, hogy erre hogy reagál az Európai Bizottság? Tessék, Leopoldó, 5 percet tudok neked adni. Jó reggelt kívánok, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadásokat, és Teslev úrnak szeretnék köszönetet mondani. Ezt az üzenetet igenis meghallgatta a bizottság, és határozottan fellépett az acélválság idején. Ezt nagyon jó hallani Feslevúrtól. Az egyes felvetéseket feljegyeztük, és csak egy-két dolgot szeretnék megemlíteni, amelyek szerintem nagyon fontosak. Az első a kihívásokkal kapcsolatban. Például ugye az Indonéziából származó rozsdamentes acél esetében. Október 1-től kezdve ez az indonéziai termék az acél safeguard alá fog esni, és dömping, antidömping vizsgálatot is indítottunk a Kínából és Indonéziából származó termékek esetében. Nagyon fontos tudni, hogy itt arról van szó, hogy Kína most fellép, és a harmadik országokban gazdasági zónákat próbál magának megteremteni, hogy a kapacitását növelje és exportálni tudjon az EU-ba. Tehát nagyon határozottan kell fellépnünk ezzel kapcsolatban. A WTO-ra is, WTO felé is tekintünk, ugye itt az Indonéziával kapcsolatos intézkedések kompatibilitása miatt. Ami a kvótákat illeti a Safeguard esetében, szeretném megjegyezni, hogy eddig a kvóták túlépésére sosem került sor, egy-két termék esetében volt csak ilyen. Ha megnézik az import szinteket 2019 első hónapjaira, és ezeket összevetik 2008 18 első hónapjaival, itt látható, ugye, tehát itt láthatjuk az importok összevetését, ami a szépgárdalásik esik, és ami nem. Azt látjuk, hogy a szépgárdok működnek, mert az import csökkent. Elértük tehát azt a hatást, amit szerettünk volna, megvédtük az ágazatot a kereskedelem eltérítésétől. Persze nem gyógyír ez az eszköz mindenre, igyekezhetünk megvédeni az ágazatot a tisztességtelenül bejövő importtól, de védelmi intézkedéseket nem használhatunk gazdasági lassulás ellen, és így tovább. Több kihívással nézünk tehát szembe, és ezt az ágazat be is mutatta, a célkitűzéseket is bemutatták, az Európai Bizottság is vizsgálja ezeket a jelen pillanatban is és egyébként elnök, bizottsági elnök jelöltünk üzenetében is szerepel mindez, úgyhogy megnyugtathatom önöket afelől, hogy továbbra is foglalkozni fogunk a témával, nagyon is odafigyelünk erre. Ami az alumíniumot illeti, szerintem együtt kell, hogy leüljünk és megvitassuk a helyzetet. Az, hogy valaki KKV nem akadálya annak, hogy kereskedelmi, védelmi panaszt nyújtson be, és több KKV esetében ez előfordult, felvették velünk a kapcsolatot, tehát hogyha sikerül bizonyos acélpolitikák igazságtalan hatásával szemben fellépnünk, akkor nem, nincs annak semmi oka, hogy alumínium esetében nem tudnánk fellépni. De az adatok és az információ csak az ágazattól származhat, tehát nagyon fontos, hogy vegyék fel velünk a kapcsolatot, hogy összeüljünk és megnézzük, hogy mit tudunk tenni. Az üzenet az az, hogy teljes mértékben használjuk ki az eszközeinket, ezt érti a bizottság, és ez a bizottság szándéka is. Köszönöm szépen. Thanks a lot. And now... Köszönöm szépen, és most pedig Francesco él szó. Köszönöm szépen. Az ipar szerintem tudja azt, hogy mellettük vagyunk, hogy szembenézünk ezekkel az óriási kihívásokkal, amelyek a következő időszakban is folytatódna fognak a kínai túltermelés, illetve az, hogy az USA katalizálni próbálja a világpiacokat. Ebben a kontextusban hadd mutassak rá néhány lehetséges mm, dologra, amelyre én szeretnék rámutatni, és amit szeretnénk mi is elérni. A kollégák hangsúlyozták azt, hogy meg kell vizsgálnunk a nyers anyag aspektust a termelési láncban, főként az Indonéziával folytatott tárgyalásainkat a szabadkereskedelmi megalapodás esetében arra kell törekednünk, hogy a nyers anyaghoz való hozzáférés, amely alapvető az acélipar számára, például a nikkel esetében ezt garantálják. Ez egy olyan elem, amelyet meg kell vizsgálnunk. Emellett kérdeztek bennünket ezekről a tegyalásokról, de hadd mondjam azt is el, hogy nagyon fontos az, hogy lássák azt, hogy mire törekszünk most, hogy megoldjuk ezeket a kihívásokat. Először is egyértelmű, hogy sokkal erősebb végrehajtásra van szükség. Ennek érdekében van der Leyen elnök asszony kinevezett egy fő kereskedelmi tisztviselőt, aki a jogok garantálására törekszik. Második pont. Tudjuk, hogy a jelenlegi szabályok nem elegendőek, és ezért már most próbálunk alakítani ezeken a szabályokon, annak a WTO körében három oldalú tárgyalás folyik a japán és USA béli kollégáinkkal, hogy újfajta szabályok jöjjenek létre, és ezekkel lehessen finomítani a torzulásokat, amelyek a kínai túltermelés miatt alakulnak ki. Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a jó politika otthon kezdődik. Az Európai Bizottság azt vizsgálja, hogy a belső piac mit lehet tenni annak érdekében, hogy az ilyenfajta támogatott tevékenységek hatása, főként a túlkapacitás miatt enyhébb legyen. Jelenleg ezzel foglalkozunk, de még két aspektus szeretnék kiemelni. A kereskedelmi politika nagyon erős, de a kereskedelmi politika nem a szent víz. Ezzel nem lehet mindent megoldani, és pontosan ezért von der Leyen bizottsági, megválasztott bizottsági elnök két dolgot emelt ki. Az egyik az az, hogy az ipari politika minden eszközét ki kell használni arra, hogy a két alapvető fontosságú iparágat támogathassuk, és eh, nagyon fontos a környezeti oldal is, ez pedig a szénadók kérdése. Minden eszközt be kell vetnünk annak érdekében, hogy eh, ezeket eh, a kihívásokat megoldjuk, hajlandóak vagyunk együttműködni az amerikai barátainkkal és Láthatták azt, hogy mennyire erős volt a válaszunk az ő intézkedésükre. Juncker biztos fellépését is láthatták Trump, Trump, biztos az, Trump elnökkel szemben, annak érdekében, hogy a 232-es intézkedés ne hasson ki az autóiparra, és állandó kapcsolatban vagyunk, hogy szembenézzünk ezekkel a kihívásokkal. Egy megjegyzéssel szeretném zárni. A diplomáciai eszközök eddigi egy nem látott bevetése mellett a parlament is nagyon fontos szerepet játszott. Amikor oda Kínában jártak, akkor nagyon hasznos módon, nagyon sokat segítve beszéltek erről a témáról, bár továbbra is van túltermelés Kínában, nagyon de mégis lehet néhány eredményt már látni. Továbbra is minden lehetőséget megragadva munkálkodunk, de előre is tekintünk, hogy plusz eszközöket sikerüljön alkalmaznunk, hogy eh, sikerüljön a túltermelést leküzdeni, és a kartellesedés problémáját is sikerüljön leküzdeni. Köszönöm szépen, most pedig megadom a szót a képviselőknek. Két percet kap mindenki egyelőre. Bütikófer úr az első. Köszönöm szépen. Ez gyors volt. Köszönöm szépen mindkét iparág képviselőjének az előadást. És úgy gondolom, hogy valóban szükség van arra, hogy folytassuk az együttműködést olyan országokkal, mint Kína, de sokkal határozottabban. Ki kell állnunk az érdekeinkért, és érvényesíteni kell a következményeket. A WTO reformjával kapcsolatosan én szimpatizálok ezzel az elképzeléssel, de úgy gondolom, hogy ez egyelőre csak szép álom, és nem lehet abban reménykedni, hogy esetleg majd a jövőben változik a politikai szintér lépnünk kell még mielőtt az egyébként szükséges VTO reform bekövetkezne. Azt is el kell mondanom, hogy van egy kérdéskör, amelyet talán érdemes volna a bizottságnak részletesebben vizsgálnia, a kínai csatlakozási protokoll, a WTO 2001-es csatlakozási jegyzőkönyv, ami jogcímet terem számunkra ahhoz, hogy konkrét támogatás ellenes intézkedéseket vezessük be. Soha nem használtuk ki ezt a jogcímet. Az elején azt gondoltuk, hogy nem lesz szükséges, aztán azt gondoltuk, hogy esetleg lehetnek más, hatékonyabb intézkedések ennek érdekében. De ha most megnézzük a helyzetet, én azt gondolom, hogy vissza kell lépnünk, újra kell fontolnunk a helyzetet, és meg kellene vizsgálni, hogy ezt az eszközt nem kellene kihasználni másodszor. Úgy vélem, teljes körben végre kell hajtanunk a TDI-t. Ez a parlament is nagyon támogat ennek a bevezetését. És úgy gondolom, hogy nagyon fontos intézkedés, ami még előttünk van, hogy kiegyenlítettebb viszonyok keletkezzenek, több viszonosság, a nemzetközi beszerzési eszköz használatával, amelyet bizonyos tagállamok blokkoltak a múltban. Remélhetőleg most már tudatában lesznek, hogy ez szükséges ez az eszköz a tovább lépéshez. Úgy gondolom, hogy világos az előttünk álló feladatsor, és remélem, hogy mindenkivel együtt fogunk majd tudni működni, hogy ezt elérjük. Több kiigazítási intézkedésre van szükség, bár itt egy kicsit skeptikus vagyok, mert tudomásom szerint az a javaslat, amit a kijelölt bizottsági elnök van der Leyen asszony tett, nem feltétlenül VTO kompatibilis, úgyhogy ezért ezt még jobban meg kell vizsgálni. Köszönöm. Helmut Scholz. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm mindkét iparág képviselőjének, illetve a bizottságnak az előadás. Nem ez az első alkalom, hogy erről a kérdésről és a kihívásokról szót ejtünk, de azért felhívnám a figyelmet egy olyan problémára, amelyről még nem ejtettünk szót. Az érintett országokban az iparpolitika milyen módon kezeli az acéltermelést. Ha megnézzük Kínát, új városok épülnek az egész országban, nyilván szükség van ehhez az acélra, és ezt az Európai Uniónak is ki kellene tudnia használni. Figyelembe kell vennünk, mik a nemzeti stratégiák, Brazília, Kína, az Európai Unió tagállamaimnak, az Egyesült Államoknak, a stratégiája, hogy a, a kínálatra választ adjon, vagy a kínálat csökkenésre esetlegesen. Ha megnézem a globális acél monitort, látható, hogy az importja az Európai Uniónak az el, elmúlt időszakban csökkent. És ez kapcsolódik a globális általános helyzethez. A legnagyobb része az importnak Törökországból érkezik. A 232 tarifa bevezetésére így reagál a török piac, vagyis hogy Európa felé fordul, aztán ott van Oroszország, Ukrajna, Kína, Dél-Korea 6%, Brazília 6%, India 6%. Ez eh, a kép egy kicsit más benyomást kelt a tekintetben, hogy mi a valós helyzet. Én mindenkit arra biztatnék, hogy próbáljuk meg megkísérelni a multilaterális megoldását ennek a problémának. Túlkapacitás van, nyilván ez a, az termeléshez is kapcsolódik, dekarbonizált energiaforrások is lép, közbelépnek. Lehet, hogy ezt inkább a VTO struktúrákra kellene áthelyezni ezt a problémát. Köszönöm szépen, nagyon sokan kértek szót. Kérem, hogy maradjunk a két perces felszólásoknál. Schuster úr. Köszönöm szépen az információt is a bizottság részről, illetve az itt képviselt iparágak érintettjeitől is. A védelmi intézkedések, amelyeket be kellene vezetni, az USA intézkedésekkel szemben azt mondták, hogy a kvótákat emelték. Hogyha nem sikerült kielemeríteni a kvótákat, akkor a recesszió, a fenyegető recesszió idején miért adnak még plusz kvótákat ki, miért növelik a kvótákat, Igaz az is, amit Helmut Scholz elmondott, a fő gond az a kereskedelem átterelése. Itt most főként Törökországról van szó. Egy másik dolog, amit szeretnék kiemelni, főként a hétvége után, a tüntetések után, mi a helyzet a Green Border Adjustment-tel? Már most is létezik a szénszivárgás, a carbon leakage, az árak miatt a mi termelési költségeinket növelik a kibocsátási költségek. Hogyan lehetne nyomást gyakorolni a külföldi cégekre, ahol nincs ilyenfajta széndiokszid kompenzáció? milyen fajta konkrét meggondolások vannak. Bütikófer úr is említette, hogy esetlegesen ezek nem VTO-konformok. Én kíváncsi lennék arra is, hogy milyen fajta követelések vannak a két eh, iparág részéről. Van egy kis gondunk, tizen kértek szót. Ez azt jelenteni, hogy 20 percbe telene még a vita. 9-en. Oké, okay, másfél percet kaphatna mindenki. Morel úr az első. Merci, monsieur le président. Alors, lors du précédent... Köszönöm szépen, elnök úr! Az előző ciklusban nagyon sokat dolgoztunk a céltémában, és sikerült olyan jogszabályt alkotni, ami jobban védi, azért nem teljesen hatékonyan védi az ágazatot. Az alumíniumról beszélnék azért, mert ez nagyon érdekes. Ugye, ahogy említették, a végtelenségig lehet újra és újra felhasználni. Na de hát azért rengeteg elektromos áramot használnak ezek az üzemek, azért erre emlékeztetnék, annyit használ fel egy ilyen üzem, mint egy nagyváros. Ami viszont engem izgat az az, hogy miért jutottunk el oda, hogy Kínában ennyi a plusz kapacitás. Azért ugye 2010-ben 11% volt, ma pedig 57% a kínai részesedés a világgyártó kapacitásában. Miért? van ennek oka a szén is, de a 60 milliárdnyi támogatás, amelyet az állam ad, ez egy ultra támogatott piac, és ezért exportálják a kínai alumíniumot 20-30%-kal olcsóbban, mint az európai az ára a bizottság helyes, hogy meg, megfigyeli a helyzetet, na de hát azért nem elég az antidömping intézkedés, amit alkalmaznak, és én eléggé félek, Eh, hogy mondjuk eh, az alumínium esetében is ugyanaz lesz, mint az acél esetében, hogy a végén annyira kiszolgáltatott lesz ez az ágazat is. Tehát a jelenlegi intézkedések nem elegendőek ahhoz, hogy megvédjük az európai ágazatot, a teljes gyártásnak csak egy picike részét fedik le, és azért izmosabb védelemre lenne szükség, befejezem és mondom, az állami támogatás a probléma, tehát a kínai állami támogatás az elf megfolytja a versenyt. Köszönöm szépen, sajnálom a perasszony. Yes, thank you. I would like to, uh, Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni az ágazati képviselőknek is az összefoglalót és a bizottság válaszát is. Beszéltek az ellenintézkedések következményeiről, az acélágazatban, de engem érdekelne, hogy mi van azon termékek esetében, amelyekből hiány van Európában, ahol kevés van. Lehet, hogy akár hiány lesz, vagy kereskedelmi monopólium alakul ki bizonyos acéltermékek esetében. Ezt figyelembe vették, és mit fognak tenni ezzel, ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Ivi Menti következik. Jó napot kívánok, elnök úr! mondja Regimenti asszony, megköszönöm az ágazat képviselőinek az összefoglalókat és a bizottsági választ. Szeretném az aggájaimat kifejezni a kereskedelmi kapcsolatok tekintetében Európa és az USA között. Akkor is, hogyha éppen most ugye a Trump adminisztráció Mike Pompeo-n keresztül kijelentette, hogy szeretné javítani az Európával fenntartott kapcsolatokat, de hát ahogy ez elhangzott, azt mondják, hogy optimálisak ezek a kapcsolatok, és hogy másképp közelítik meg a kereskedelmi és biztonsági problémákat a felek, de azért a közös értékekben osztozunk, a demokrácia és a szabadság értékeiben. De hát azért oda kellene figyelni az Európába érkező egyre növekvő acélimportot. Az USA-nak is ugye az a döntése, hogy vámokat vezetnek be, eh, kihatott a harmadik országokból érkező acélra, és ez az eura is igaz volt. Fenyegetett fenyegetést jelent ez tehát a termelők vagy a gyártók számára az EU-ban általánosságban, de Olaszországban is, mert a mi eh, gyártóink is szenvednek ettől a óriási extra kapacitástól, amely a világban megvan, illetve a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatoktól, és kérjük, hogy ne hagyják egyedül ezt az ágazatot egy ennyire kemény és időnként tisztességtelen versennyel szemben. Köszönöm szépen. Dante úr következik. Köszönöm szépen. Elnök úr, én is szeretnék köszönetet mondani az ágazati képviselőknek és a bizottságnak is. Mondja Danti úr, ez az egyik stratégiai ágazat, Európában, és gyakran alul értékelik. Nagyon helyesen emlékeztetett Morál kolléga, hogy milyen kemény küzdelmet folytattunk, hogyan igyekeztünk a kínai intézkedésekkel szemben fellépni, és kereskedelmi védelmi eszközöket teremteni. Kérdezem a bizottságtól, hogy nem kellene-e tovább javítani ezeket az intézkedéseket, hogy meg tudjuk védeni ezt az ágazatot, mert ezen a piacon a szereplők nem viselkednek mindig, hogy is mondjam, korrektül, és hogy kellene valaki, aki szankcionálja más országok tisztességtelen viselkedését. Ezért üdvözlöm azt a tényt, hogy az Európai Unió a WTO szintjén is igyekszik fellépni, hogy legalább a játékszabályok egyenlőek legyenek mindenki esetében, és hogy ezeket mindenki tiszteletben is tartsa. A többi kolléga felhívta a figyelmet az egyéb fontos témákra, például a környezetvédelmi, az energetikai átmenet egy ilyen, amelyet végre kell hajtani, és azt kívánom, azt szeretném, hogy az elkövetkezendő hetekben, hónapokban a bizottság ezt részletesebben is megfogalmazza, tehát hogy milyen lépéseket lehet végrehajtani, annak érdekében, hogy ez ne csak egy költség legyen az európai vállalkozások számára, hanem egy lehetőség, hogy új piac alakuljon ki, tehát környezetvédelmi célokat is elérjenek azzal, hogy a termékeiket legyártják. Köszönöm szépen, és Katányan asszony következik. Ja, Köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani ezért a fantasztikus áttekintésért. Tényleg bosszantó az, az, amit történt. Nagyon fontos az, hogy a bizottság reagáljon a megváltozott piaci helyzetre, főként a védelmi intézkedésekre. Ez a vita összefügg a carbon leakage vitával, hiszen a kapacitások egyre inkább áttevődnek Kínába, és egyre inkább nő tehát a széndiokszid kibocsátás. A bizottságtól szeretném azt hallani, hogy hogyan képzelik el itt ezt a széndiokszid helyzetet. Von der Leyen asszony egy ambiciózus, száznapos programról beszélt, de egy ilyenfajta intézkedést nagyon jól elő kell készíteni. Milyen fajta terveket eh, fogalmasít, hoztak már létre? Üdvözlök mindenkit! Először is szeretnék köszönetet mondani az Eurofernek, hogy eljött hozzánk és tájékoztatott minket az acél és alumínium iparág helyzetéről. Azok, akik már egy idejét dolgoznak a bizottságban, tudják, hogy védintézkedéseken dolgoztunk már korábban is, megvédendő az Európai Uniót az Egyesült Államok általi szabálysértésekkel szemben, a kialakult helyzettel szemben. Szeretnék remutatni arra, hogy mennyire fontos, hogy az ilyen védintézkedések megtörténjenek, és hogy megmentsenek egy olyan ágazatot, amely nagyon fontos foglalkoztatási, gazdasági szempontból is országom számára. Németország, Franciaország, Lengyelország, Románia, Görögország, Ausztria, sok más ország számára is fontos ágazat ez. És feltétlenül támogatom az ilyen intézkedéseket, hogy az előzetes intézkedések helyett végleges intézkedések történjenek az importok hatása nagyon káros az európai piacra, és mindent meg kell tennünk, hogy ezen a helyzeten javítsunk. Az ECR és az én, parlam, és én politikai pártom nevében el kell mondanom, hogy mindent meg kell tennünk a nemzetközi kereskedelem modelljét, de az európai modellt is meg kell tartanunk. Éppen ezért spanyol képviselőként nem fogok támogatni olyan intézkedést, amely eh, sérti a spanyol munkavállalók, állampolgárok érdekeit, hiszen azért vagyok itt, hogy ezt, eh, ezeket megvédjem. Heidi Hattala, köszönöm. Nagyon érdekes volt, eh, amikor arról beszéltek, hogy a bizottság von der Leyen szeretné az egész iparág, egész palettáját használni a védelemre. Szeretném megtudni, milyen ösztönzőket képzel el a bizottság, milyen ösztönzőket tudnak bevezetni, hogy például az acél és alumínium termelés energiahatékonyságát javítsák. Különösen az alumíniumipar részéről hallottunk nagyon haladó példákat, de tudatában vagyok, hogy a skandináv országokban az acél termelés egyre energiahatékonyabbá válik. Érdekes volna többet megtudni magától az ágazattól, hogy milyen folyamatok vannak most, mit lehet elérni a következő időszakban. Nyilvánvaló, hogy hosszú távon ez az EU iparának versenyképességét szolgálja, hogyha célzottabb intézkedéseket teszünk környezeti, klímavédelmi politika tekintetében is. Köszönöm szépen, Kánász asszony. Úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyértelmű, hogy az acélágazat, az alumínium ágazat alapvető jelentőségűek az Európai Unió számára, stratégiai ágazatok ezek. A munka vállalók szempontjából, a minőség szempontjából. Sokat beszélünk a kereskedelmi folyamatokról, a dömpingről, az importról, de arról keveset beszélünk, hogy a foglalkoztatásra ez milyen hatással van. Ez alapvető szempont Spanyolország szempontjából mindenképpen, amikor beszélünk a kínai dömpingről, vagy az USA intézkedéseiről, Van, akinek nem probléma a dömping, van, akinek ez a stratégiája, például Kínának. Amikor az acélüzemek bezárnak Spanyolországban, vagy azért, mert a bizottság lassan válaszol, vagy nem válaszol ezekre az intézkedésekre, akkor ez érinti az embereket, a munkavállalókat, az ő munkahelyüket, ezért eh, nekem azért hiányoznak a, egy kicsit, hogyha halkabban eh, dünyögnének mögöttem. Köszönöm. Tehát hiányolom az intézkedéseket, eh, érdemes volna arról is beszélni, hogy a válaszintézkedéseket milyen gyorsan, milyen hatékonyan hozza meg a bizottság, és nem arra kellene használni ezt a helyzetet, hogy leépítsük a befektetéseket, hogy veszélybe sodorjuk a vállalatokat, a gyárakat, hiszen ez az Európai Unió feladata, hogy a foglalkoztatást és a minőségi foglalkoztatást megvédje. Köszönöm. Köszönöm, Anne-Marie. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a tájékoztatást elsősorban az új eh, végrehajtási tisztviselő szerepéről szeretnék beszélni, amit van der Leyen asszony bevezetett. Hogyan lehet ezt valóban hatékonyá tenni, és az olyan eh, nemzetközi struktúrákat, mint a világ kereskedelmi szervezet, hogyan tudja ezt kiegészíteni, vajon meg lesznek majd -e a megfelelő személyzeti bővítések is, amelyek a hatékonyságot szolgálják. Köszönöm. Szálini úr utolsóként. Köszönöm. Két konkrét kérdésem volna. Először is pontosabban szeretném érteni, hogy mit lehet a maradványkvótával tenni, és a tátli megközelítés szemben. Másodszor azt is szeretném pontosabban érteni, hogy mi a Brexit kihatása ezekre a védintézkedésekre. Köszönöm szépen, Bert. Nekem a bizottsághoz lenne egy kérdésem. A kiigazítás, a border adjustment, ez nagyon nehéz lesz a gyakorlatban mert ehhez ugye szénadóra lesz szükség, ami nincs, és ami nagyon nehezen megvalósítható, mert egy hangúság kell a tanásban ehhez, és ezért az a kérdésem, hogy a bizottságnak mi a véleménye, a később jövőbeni kereskedelmi megállapodásokban be lehet -e venni egy ilyen kötelezettséget, hogy a mi ö, rendszerünkhöz hasonló kereskedemi rendszere legyen a másik félnek. Szerintem ez igen komoly előrelépés lenne, úgyhogy ez a kérdésem a bizottsághoz, illetve az ágazati képviselőkhöz is. Mit gondolnak ez az opció, esetleg megoldhatná a problémákat? Köszönöm szépen. Nagyon rövid utolsó kérdés lehetőséget adunk. Köszönöm szépen. A dumping ellenes intézkedések a kót ellenes eh, intézkedéseket eh, eh, megkerülik Törökországon keresztül, hogy fogják, hogy fognak erre reagálni? Második kérdés, az USA tarifája az úgynevezett biztonsági érdekeket szolgálja, hogyan fogunk erre reagálni. Hallottam olyan kis próbálkozásokra az OSA részéről, hogy hajlandóak lennének leülni az asztalhoz. Hajlandó erre a bizottság is. A, a harmadik kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy mennyire kompatibilis a WTO-val a szén kibocsátásra vonatkozó kérdés. Elnök, nem tudom, hogy az utolsó kérdésére kielégítő választ tud-e kapni. Ez egy hosszú történet szerintem. Mindemellett most pedig megadom a szót a szakértőknek három percben egyenként. A legtöbb kérdés természetesen a bizottsághoz érkezett, de mindez, mindezek ellenére persze önök kezdhetik az iparáktól. Köszönöm szépen, megválaszolnék néhány kérdést. Schulz úr, hogy kijavítsam önt, ön azt mondta, az elmúlt években csökkent az acél export, pont ellenkezőleg igaz az, hogy van egyfajta változás az importok helyét illetően. Kína az EU-ba irányoló exportját csökkentette, de ezt kompenzálta, vagy akár túl is kompenzálta más exportáló országok fellépése, akik ugyancsak túltermeléssel küzdenek és Törökország az egyik ilyen ország. Tudjuk, hogy milyen piaci nehézségek vannak ott, de itt van Oroszország és bizonyos termékek esetében Kína. Az, hogy az európai piacokon lehetne esetlegesen hiány, tudom, hogy néhány import tör érve az volt, hogy lenne hiány. A bizottságnak volt egy felülvizsgálata. A VT ellen ezt megvizsgálták, de nem találtak erre igazi bizonyítékot. Szerintem gyakran használjuk ezt az érvet, viszont különbség van Eh, az igazi hiány, illetve a kereskedelmi stratégiák között, ahol a legolcsóbb acélt keresik, ami persze nem hiányt jelent. Ami a végrehajtást illeti, üdvözöljük ezt, ez tükrözi már azt, hogy milyen módon változott meg az, hogy mire koncentrálnak a kereskedelmi politikába, nagyon is a szabadkereskedelmi megállapodásokra koncentráltak, ami persze ez fontos, hogyha arról van szó, hogy megpróbálják alásni a WTO elveket. Új szabályokra van szükség, amelyek hatékonyak, és ezt mindenképpen támogatni kell. Nem csak a szabadkereskedelmi megállapodásokat kell támogatni és végrehajtatni, de ez a WTO-val szemben is említettük az indonéz export korlátozásokat. Vannak olyan elvek, amelyeket végre lehet hajtatni, és figyelembe véve a szektorunkat, ezeket be is kell tartatni. Köszönöm, mondja az elnök, az alumínium oldal. Köszönöm szépen. Ami az energiaintenzivitás kérdését illeti, az alumínium ipar energia igénye kritikus 40%-a a termelési költségnek, ezért nagy az ösztönző az áramfogyasztás csökkentésére. Tapasztaljuk a karbon elszivárgás jelenségét, ezért befektetésekre van szükség megfelelő feltételekkel, például a virtuális akkumulátor projekt nagyon fontos Németországban. Ez az ösztönző, tehát jelen van, hogy csökkentsük az áramfogyasztást. Egyetértünk, hogy erős iparpolitikára van szükség Európai Unió szintjén, és az jogi eszközöket teljes mértékben ki kell használni. Ami pedig a VTO reform kérdéskörét illeti, Egyértelmű, hogy az állami támogatások elleni szabályokat végre kell hajtani. Az OECD jelentése egyértelmű, hogy a, az állami támogatások hozzák létre a túlkapacitást. Meg kell vizsgálni, majd meg ki kell várni, hogy az Európai Bizottság hogyan tölti be ezt a szerepet. Minden esetre ez eh, a vezető, végrehajtási tisztviselő nagyon fontos feladatot lát majd el, hogyha a hivatalába lép. Minden esetre nagyon összetett kérdéskörről van szó, ez való igaz, köszönöm. Köszönöm. A további kérdésekre nyilván szívesen válaszol majd ön is. A bizottságnak egyáltalán nincsen könnyű feladata, hogyha minden kérdésre válaszolni kíván, Kérem, kezdjék is meg. Köszönöm szépen. Először is köszönöm a képviselőknek ezt a nagyon tartalmas vitát, sok mindent feljegyeztem, és sok gondolkodni valót kaptam. Először is, ami ezt az eszmecserét illeti a karbon elszivárgással, az határkigazítási adóval kapcsolatosan, Ezeken dolgoznunk kell, ezeket végig kell gondolnunk, a különböző lehetőségeket, opciókat, akár a VTO kompatibilitást is, ami központi kérdés, és amint a kezünkben van valami, ami alapján el tudunk kezdeni dolgozni, akkor nagyon szívesen ezt megtesszük. Minden esetre ezen gondosan el kell gondolkodni. Hogyha a védintézkedéseken gondolkodunk, ha ezekre gondolunk, akkor tudni kell, hogy a vám rátákat azért emeltük, mert ez kötelező volt a VTO kötelezettségeink érdekében. A védintézkedés ideiglenes intézkedés, amely a fokozatos liberalizálást kell, hogy kövesse. Tök, Törökország például ezzel a rendszerrel visszaél. Éppen ezért a felülvizsgálatban Különböző intézkedéseket vizsgáltunk felül, amelyeket a bizottság megtehet. Biztosítandó azt, hogy ne lehessen visszaélni a rendszerrel, kihasználni azt, például a globális kvóták, illetve a maradványkvóták kezelésével. Több szabályra van szükség, ez kétségtelen. Nem feltétlenül nem az a megoldás, hogyha a TDI jogszabályokat vizsgáljuk felül, Multilaterális szinten van szükség több szabályra, szigorúbb állami támogatás szabályokra van szükség, hiszen ez egy globális probléma, globális szabályokra van szükség. Az Egyesült Államokkal, Japánnal szoros a kapcsolatunk, sok a kötelezettségvállalásunk, illetve Kínával is. Ami az acél hiányt illeti, ez fontos kérdés. Most az acél, alumínium gyártásról beszélünk, de van egy nagyon nagy felhasználói ipar is az Európai Unióban, akiknek ellenére volna a jelentős ár emelkedés. Az antidömpingben, a védintézkedésekben vigyáznunk kell, hogy nehogy öngolt lőjünk a globális gazdaság számára. A felhasználók érdekeit is figyelembe kell vennünk, ami pedig a végrehajtási tisztviselő kérdését illeti, ez egy olyan tisztség kell, hogy legyen, amely nem csak egy papíron létező funkció, hanem megfelelő erőforrásokkal és hatáskörrel kell, hogy rendelkezzen a funkciója betöltéséhez. Köszönöm. Köszönöm szépen, Francesco. Köszönöm szépen Bütikofer úrral abszolút egyetértünk, hogy eszközökre van szükségünk Kínával szemben. Nem ez az első alkalom, hogy ezt hallják tőlem, hogy az olyan kezdeményezések, mint a nemzetközi közbeszerzési eszköz például nagyon fontos lenne, hogy ezt a e, tárgyalási mozgásteret elérjük, mint amire szükségünk van. Solc úrral is egyetértek, nagyon fontos felismerni, hogy a partnereink esetében is vannak fejleszt, fejlődési, fejlesztési igények, de a probléma az az, hogy Kína a kapacitását a fejlődési igénye, igényénél sokkal többel növelte, 500 millió tonnával többel, és ez a túlkapacitás, ami most jelen van a világban. És sajnos ezt nem piaci jelzések alapján tették meg, hanem egész egyszerűen állami útmutatás alapján, amely masszív ágazati problémát okozott, és ezt maguk a kínaiak is elismerik. A gond viszont az lesz, hogy még akkor is, hogyha a kapacitást felhasználják, nagyon sok kapacitást felhasználnak a kínaiak, de amikor a piac visszaesik, ez ugye egy ciklikus piac, tehát erre sor fog kerülni, tehát metafizikus valóságról van szó, akkor mi lesz ezzel a kapacitással? Láttuk már ezt, mindez ki fog kerülni a világpiacra, tehát ez alapvető fenyegetést jelent a mi ágazatunk léte számára. Nem azért, mert nem vagyunk versenyképesek, hanem azért, mert ez az extra kapacitás megjelenik, és tisztességtelen feltételek között közé fog kerülni a mi ágazatunk. Solc úrral egyetértek, a globális fórum nagyon fontos, itt is folyamatosan nyomást lehet gyakorolni, hogy a túlkapacitás megjelenésének a valódi okait kezeljük. A miniszteri találkozóra majd október 26-án kerül sor, és ez is életbevágó jelentőségű lesz. Muszáj, hogy arról beszéljünk, hogy ezt a fórumot kibővítsük, és hogy robusztussá tegyük, hogy a problémát valóban tudjuk kezelni. És persze itt fogja majd mindenki letenni a kártyáit az asztalra, a kínai kollégák is. Mert eddig ugye negatív nyilatkozatokat tettek, még az oszakai csúcson is, viszont itt ki kell, hogy derüljön, hogy valódi, valóban támogatják a multilateralizmust, vagy sem. Hogyha megjelennek, ott ki fog derülni, hogy valóban be akarják-e tartani a szabályokat, és valóban a multilateralizmus támogatják-e, vagy sem, tehát szint kell vallaniuk, és hogyha ez majd megtörténik, akkor le kell vonjuk a következtetéseket is, tehát a multilateralizmus az nem csak szóban kell, hogy létezzen, hanem gyakorlati lépések is szükségesek, úgyhogy ezt majd meglátjuk akkor. Még egy észrevételt engedjenek meg. Ja, és egyébként Regimenti és Danti uraknak is mondanom kell, hogy nem becsüljük alá ezt az ágazatot, és nem hagyjuk egyedül. Együtt dolgozunk, hogy megoldjuk a kereskedelem politika útján az összes problémát, amivel szembenéznek. Hát nyilvánvaló, hogy azért van a szabadkereskedelmi megállapodásokban is nagyon robusztus, sok robusztus rendelkezés, és ezért képviselők által említett témákat is tudjuk kezelni. Köszönöm szépen, mondja az elnök, az IPI eszközre még utalnék gyorsan egy kérdés ezzel kapcsolatban. Mindenki azt mondta, hogy ez szükséges, és biztos tudják, hogy ez a szakbizottság Kosbári kolléga előadóval nagyon aktívan igyekezett a tanácsban a padhelyzetet feloldani. Hogyan értékeli a tanácsban most fennálló helyzetet? Ugye a tanácsban most úgy tűnik, hogy valami fajta elmozdulást tapasztalunk, tehát talán sikerül előrelépni ezzel a fontos jogszabályjal. Nagyon nehéz ezt a kérdést közvetlenül megválaszolni, mert én nem ezzel a témával foglalkozom, de azt hiszem, elnök úr, hogy egyetértek az értékelésével. a tanácsban is egyre inkább felismerik, hogy komoly probléma van a nemzetközi közbeszerzéssel. Tehát itt most arról van szó, hogy garantáljuk azt, hogy bizonyos alapszabályokat mindenki betartson. Mit jelent ez? Ha a tanács gyorsan ki tudja alakítani az álláspontját, azért ez, hogy a tanács nagyon gyorsan ki tudja alakítani az álláspontját, ez nagyon nehéz, tehát ez nem fog menni egyik pillanatról a másikra. A kereskedelemben a védelmi intézkedések esetében láttuk, hogy a tagállamok véleménye mennyire eltér egymástól, ezért is nagyon fontos, hogy a bizottság és a parlament, illetve a parlamenti képviselők minden tőlük telhetőt megtegyenek, hogy minél előbb megoldásra jussunk, és nagyon fontos, hogy legyen jogszabály ezen a téren is. Köszönöm szépen. Akkor mindannyian tűz alá vesszük a tanácsot a jogszabályjal kapcsolatban. Köszönöm szépen, a hatos pontunkat akkor ezzel lezártuk, és a hetes pont következik, szavazni fogunk. Egy elég rövid szavazásról van szó, hiszen csak egyetlen egy levélformájában megfogalmazott véleménytervezet elfogadása a feladatunk, de először egy tesztszavazást hajtsunk végre, hogy lássuk, hogy mindenkinek működik a szavazókártyája, és hogy azt is lássuk, hogy az egyes frakciók megfelelő számú képviselővel szavaznak. Úgyhogy megnyitom a szavazást, a teszt szavazást. And the test vote is closed. Lezárom a tesztszavazást. Lássuk, minden rendben van. Tehát akkor most következik a valódi szavazás a levélről, az EU költségvetésről szóló levélről. Megnyitom a szavazást. És most viszont a néppártnak kettővel több képviselője szavaz a megengedetnél, még mindig egyel többen vannak. Kérem, hogy vegyék ki, vegyenek ki még egy szavazókártyát, most jó, lezárom a szavazást, és elfogadtuk nagy többséggel ezt a levelet. Köszönöm szépen, ez volt a rövid szavazás mára, és ezzel, ha van, aki most távozni kíván, kérem, hogy csendben tegye, mert mi a nyolcas napi rendi pontra szeretnénk rátérni, az Európai Unió és Afrika közötti kereskedelmi kapcsolatok. As um, you know, in... Ahogy tudják, a tanács politikájának ki dolgozásnál láthattuk, hogy Afrika világos prioritás. A német kormány Afrikát például a legfontosabb prioritásává kívánja tenni 2020-tól. És persze az Európai Unió Afrika számára nagyon fontos kereskedelmi partner. Az afrikai termékek 36%-a az EU-ba érkezik. Több éve tárgyalunk már a gazdasági partnerségi megállapodásról az EU és különböző regionális blokkok között Afrikában. Ezt a folyamatot nagyon ambiciózusan indítottuk be. A valóság azonban más volt. Nem sikerült mindent elérni, amit akartunk, elég gyengén teljesítettünk, és nagyon sok vitára került sor. Csak egy olyan megállapodás van most, ami működik, a dél-afrikai országokkal kötött. Ugyanakkor a kotonú utáni keretekről is most beszélünk. Ugye a régi kotonú megállapodás lejár nem sokára, húsz év után. Ez tehát azt jelenti, hogy megoldást kell találnunk arra, hogy hogy alakulnak a kapcsolatok, újfajta kapcsolatok a, az Európai Unió, illetve az AKC csoport között. Az Európai Bizottság számára is fontosabb most Afrika. Juncker elnök úr indított egy Afrika-EU kezdeményezést a fenntartható befektetések és munkahelyek megteremtéséért eh, tavaly szeptemberben. Tehát ez azt jelenti, hogy az bizottságon belül is lehet látni némi mozgolódást. Néhány nappal ezelőtti hír, ugye az afrikai szabadkereskedelmi térséget megteremtették, 54 ország a tagja ennek az afrikai régióban, tehát gyakorlatilag majdnem mindenki. Még akkor is, hogyha természetesen nem fejlődött ez ki teljesen, még nincs teljesen kiépítve, de a politikai akarat az megvan. És nyilván mi is szeretnénk elmélyíteni a kapcsolatainkat Afrikával, annak érdekében, hogy támogathassuk az afrikai szabadkereskedelmi térséget. Tehát sok a kihívás, sok a kezelendő téma a napirendünkön, és ez a mostani eszmecsere témája. Először az Európai Bizottság véleményét Cecil Illó felvezetésében fogjuk meghallgatni. Ő az afrikai, Afrikába foglalkozó osztályvezetője 10 percet kap members, Köszönöm szépen, ahogy az elnök is kiemelte, Afrika politika nagyon fontos a bizottság számára, ez nem is meglepő, hiszen már korábban is prioritássá vált ez, körülbelül egy évvel ezelőtt, amikor Juncker elnök elindította az eu afrikai működést. Hadd beszéljek arról, hogy mit is jelent most Afrika gazdasági növekedés és lehetőségek szempontjából az EU számára. A leggyorsabban növekvő gazdaságok közül 10-6 Afrikában van, 8-7 százalékos növekedéssel lehet itt számolni, ami eléggé jelentős. Bizonyára ismerik az adatokat, hogy 25-26 százaléka a világ népességének 2050-re afrikai lesz, tehát ez már eléggé hamar bekövetkezik. Ez azt jelenti, hogy 1,7 milliárd munkavállaló lesz, és nagyon sok fogyasztó, és nem csak a Szahara alatti, hanem az észak-afrikai területekről is beszélünk, és bizonyára a fogyasztók itt fogják elkodani a pénzüket. A befektetések, amelyek ugyancsak fontosak, hiszen Afrikába befektetésekre van szükség a fejlődés érdekében. Hogyha megnézzük az FDA-kat, a következő, az elmúlt három évben azt láthatjuk, hogy 11%-os volt itt a növekedés, ami jelentős, és ez a továbbiakban is növekedni fog. Ugyanennyire fontos az is, szerintem Európa, de Afrika számára is, ez pedig a kis és középvállalkozások helyzete, a startupok, a vállalkozók kedve Euró- Afrikában egyre inkább növekszik. Az elmúlt négy évben egy 400%-os növekedést lehetett látni, tehát óriási a változás és a lehetőség itt ezen a kontinensen. Bizonyára azt is olvasták, hogy nagyon sok ország, nem csak EU, hanem Kína, Japán, Indonézia, Afrika felé fordul, befektetnek itt, szeretnének jobban láthatóvá válni itt, hiszen nagyon fontos kontinens lesz Afrika a következő évtizedekben. De, és ezt szeretném kiemelni, mert ez nagyon fontos az új bizottság számára, hogy Afrikában lehetőség van arra is, hogy elérjük a fenntartható célokat, legyen szó itt a klímaváltozásról, vagy a munkavállalók jogairól. Afrika jelenleg a legnagyobb olyan térség, amely ki van téve a klímaváltozásnak. A biodiverzitást is érintheti ezt, akkor, hogyha nem támogatjuk őket jobban ezen a területen. Bizonyára azt is tudják, hogy megvizsgáltuk a konfliktusos ásvány anyagok helyzetét, a fenntartható értékláncot, ez is egy gondot jelent. Vannak olyan szektorok, ahol kihívások vannak a biodiverzitás szempontjából, az emberi jogok, a munka erő, a munkajog szempontjából, tehát ez mind nagyon fontos kérdés a kapcsolataik szempontjából, és ha szeretnénk itt egyfajta nyomást gyakorolni, akkor mindenképpen szerepet kell itt vállalnunk. Ebben a kontextusban, hogy korábban is elmondtam, Juncker úr beindította az EU-Afrika Szövetséget, mint egy évvel ezelőtt, és ez a szövetség, ez a nagyon széleskörű stratégia, egyfajta partnerségi együttműködés Afrikával, amelynek különböző dimenziói vannak, oktatás, szakképzés, stb. De ennek van egy nagyon fontos kereskedelmi és gazdasági vonzata is, hiszen szeretnénk fenntartható fejlődést, munkahelyeket teremteni Afrikában. Ami a kereskedelmet, a befektetéseket illeti, itt speciális pénzügyi eszközök lesznek majd elérhetőek, főként a külső befektetési terv által, amely egy újfajta kreatív eszköz, amelyel az afrikai kontinens befektetéseit lehet támogatni. A regionális integráció is ugyanilyen fontos ezen fajta szövetségen belül. Az afrikai kontinensen lesz egy szabadkereskedelmi vezeti projekt, ez egy nagyon nagy projekt lesz, 45 afrikai országból 44 támogatna ezt, Eritreán kívül, tehát mindenki aláírta ezt a megállapodást. Persze sok munka lesz még itt, kihívások lesznek itt, de mindenképpen ez egy olyan elképzelés, amit mi is támogatunk az EU részéről. Tehát ez része az általános szövetségi stratégiának, tehát lesz pénzügyi támogatás is természetesen, de technikai segítségnyújtás is lesz annak érdekében, hogy a helyes eszközök, kereskedelmi megállapodások, struktúrák jöjjenek létre, és hogy jobban kialakuljon Afrikában a regionális integráció. Az afrikai kereskedelem 16%-át regionális szinten végzik el, ez nagyon alacsony arány a kereskedelem szempontjából, hogyha az EU-t vizsgáljuk meg, nálunk 70 Persze mi nagyon integráltak vagyunk, de a 16 valóban nagyon alacsony arány. Szeretnénk regionális kereskedelmet, kereskedelmi, regionális integrációt Afrikában, a regionális értékláncok, az országok között nagyon nehézkes lesz, tehát tényleg nagyon fontos ez az elképzelés. és nagyon fontos ez a jelenlegi kereskedelmi megállapodásaik szempontjából is, és most rátérek arra, hogy milyen fajta kereskedelmi megállapodásaink vannak Afrikával jelenleg, és mit akarunk majd elérni. Ahogy elmondta az elnök, a Szahara alatti területekkel egy partnerségi, kereskedelmi partnerségi megállapodást hoztunk létre, regionális szinten EPA van Afrikában, 11 ország van Afrikában, a Szahara területeken. Most Észak-Afrikáról nem beszélek, mert ott létezik a szabadkereskedelmi megállapodás, de 14 országgal van EPA megállapodásunk. Talán arról is beszélnek, hogy mi is az EPA. Az EPA-k, ezek kereskedelmi megállapodások, de ezek első generációs kereskedelmi megállapodások, főként tarifa liberalizációról van szó az EU termékek számára, 71%-80% a liberalizáció, tehát nagyon nagy a mozgástere a partnerünknek abban, hogy az érzékeny termékeiket megvédhessék. a liberalizált termékek olyanok, amelyekre szükségük van az afrikai országoknak a helyi termelésük szempontjából, és ezért cserébe mi szabad belépést adunk az EU piacokra, nincsenek kvóták, vámok, tarifák, teljesen szabad belépésük van az EU piacra. Ha megnézzük az EU-Afrika helyzetet, akkor azt láthatjuk, hogy és ez nagyon fontos adat, mert ez kicsit ellentétes azzal, amit olvashatunk, vagy amit gondolhatunk. Az EU a legfontosabb kereskedelmi partnere Afrikának, 33%-a Afrika kereskedelmének az EU-val van lebonyolítva, Kínával 17% a kereskedelmi kapcsolatuk, az USA-val 8%, tehát eh, már nagyon jó helyzetben vagyunk és ha megnézzük a trendet, az Afrikából származó importok is növekednek. Tíz év alatt 22%-kal növekedett ez. A mi exportunk Afrikába is növekszik, de kisebb mértékben. 11%-os volt ez a növekedés tíz év alatt. Az EU a legfontosabb donor Afrika irányába, és vagyunk a legfontosabb befektetők is Afrikában. Visszatérve az EPA-ra, ezeket 14 országban hajtsuk végre, két régióban, három országban. Az első régió, amit az elnök is említett, ez a SZADEK régió, a szedek régióban hat ország van, Dél-Afrika, amely a legnagyobb szereplő itt, Botswana, Namibia, Mozambik. A megállapodás 2014 óta van életben, tehát három éve, több mint három, és nagyon jól működik ez a megállapodás. amikor növekedésről, kereskedelemről beszélünk az afrikai országokkal, akkor nagyon fontos az, hogy az úgynevezett réspiacot sikerüljön kifejleszteni, hogy ne csak a hagyományos termékeket exportáljanak, gondolok itt a, a, az olajra, ásványanyagokra, szinte nincsen diversifikáció a termékek tekintetében, ezért támogatjuk azt, hogy megvizsgáljuk, hogy milyen fajta termékeket tudnának exportálni még az európai piacokra. Van egy nagyon érdekes eset, Svatini esetében, a kis zöldségek, ezek a bébi zöldségek, ezt fejlesztették ki, ezeket Európába exportáljuk, exportálják. Így segítünk tehát a régió országainak. Vannak azért még gondok. Az EPÁN belül ezeket próbáljuk megoldani. Főként Dél-Afrika esetében fordul ez elő, a, például az EU szárnyas export esetében a SZADEK egy garanciát ö, foganatosított az EU szárnyassal szem, szárnyas exporttal szemben, mi ezt nem tartjuk helyesnek, és nem, támog, nem jó ez a helyi termelés szempontjából, és nem növekedett a helyi szárnyas termelés, sőt inkább csökkent. Ezt felváltották most USA-ból, Brazíliából származó behozatallal. Konzultációt indítottunk az EPÁN belül, hogy kompromisszumot sikerüljön találnunk és megoldást találjunk mindkét fél számára. Van még egy pozitív hír a SZADEK esetében, az EPA-val kapcsolatban, Angola, amely még nem részese ennek a megállapodásnak, de nem régiben megkeresett bennünket, azt mondták, hogy szeretnének ők is csatlakozni a megállapodáshoz. Ott jártam két hete, megbeszéléseket folytattunk, és ez egy jó kilátás, mert Angola a harmadik legfontosabb gazdaság a szaharolti területeken, tehát nagyon fontos szereplő. A második régió, ahol régiós epát működtetünk, az ESSA régió, az keleti és dél-afrikai régió, Magadagaszkár, Zimbabwe tartozik például ide. Három-négy éve van életben ez a meglep, megállapodás, és jövő héten új tárgyalásokat indítunk az öt érintett országgal, hogy a jelenlegi megállapodást tovább mélyítsük, az EPÁK elsősorban piachozzáféréssel foglalkoznak, és a fejlesztési aspektussal, és most egy átfogó EPÁT szeretnénk ehelyett a partnereinkkel, akik arra kértek minket, hogy átfogó megállapodásokra térjünk át, amelyek a különböző fejezeteket felölelik, ugyanúgy, mint Japánnal, Kanadával. Most indítjuk jövő héten ezt a tárgyalási sorozatot. Nagyon lényeges hogy Mauritius és a többi országok is kérték ezt a, az új tárgyalási sorozatot, hogy a, hogy a befektetésekre, a szolgáltatásokra is kiterjedjen ez, a korábbi epák ezzel nem foglalkoztak, úgyhogy mi most a fenntartható fejlődésre is szeretnénk egy, ennek is szeretnénk egy fejezetet szentelni. A harmadik régió, ahol nincsen regionális EPA, nyugat e Afrika elefántcsontpart és gát, Gána hajtja végre a megalapodást ebben a régióban. 2014-ben lezárultak a tárgyalások, még ott van Nigéria, amely nem írta alá a regionális megalapodást, tárgyalásban vagyunk velük, nem világos, hogy készen állnak-e az aláírásra, Időközben úgy döntöttünk, hogy Gánával és Elefántcsontparttal végrehajtjuk a megállapodást, hiszen nem jogosultak az EU piachoz való ingyenes hozzáfér, vagy szabad hozzáférésre közepes jövedelmi országnak számítanak már. Az utolsó szóba jöhető ország Kamerun, Közép-Afrikában, fontos szereplő számunkra is. Összesen tehát 14 országról van szó. The implementation is very recent. Az megállapodások végrehajtása két-három évre tekint csak vissza, még nagyon gyermekcipőben jár ez a folyamat. Még nem tudjuk megállapítani, hogy jól működik-e vagy sem, de hogyha megnézzük a kereskedelmi számokat, a 2018-as évet össze hasonlítjuk az előző évvel, a 14 EPA ország 5-6 százalékos exportbővülést ért el, összességében tehát ez pozitív trend. Még szeretnék néhány szót szólni a kotonú utáni folyamatról, a keretmegállapodás az afrikai, karibi és csendes óceáni országokkal. Ez nem csak kereskedelmi megállapodás, sokkal szélesebb a hatókörre, de nagyon fontos elemeket tartalmaz, olyan alapvető elemeket, amelyek a mi kereskedelmi megállapodásainkban is gyökereznek. Fontos számunkra ez a tárgyalás. Ráadásul ez nagyobb együttműködést jelent ezekkel az országokkal, és ezek olyan országok, amelyekkel nincsen epánk, a kotonó utáni tárgyalások folyamatban vannak, ez nagyon lényeges, és jól is haladnak. A bizottság egy másik szolgálata, a DEFCO vezeti a tárgyalásokat. Sokat haladtunk a közös fejezeteken, három különböző pilléren nyugszik. Ez a sorozat, folytatódnak az egyeztetések, és ezt szorosan nyomon is követjük. Az utolsó dolog, amit meg kell említenem, szintén nagyon fontos a parlament számára, a bizottság számára is, a civil társadalom szerepe az EPA-ban, a megállapodásokban. A megállapodások különböző időpontokban kerültek tárgyalásokra. Van, ahol erősebb a civil társadalom bevonására vonatkozó kikötés, máshol gyengébb. Minden esetre megpróbáljuk az összes tárgyaló partnerünket kötelezettségvállalásra bírni, hogy a párbeszédet megerősítsük partnerünk és az EU között. A szadekkel ezt sikerült elérni legutóbbi alkalommal. Volt egy civil szervezetekkel való találkozó is, Jövőre lesz a következő találkozó a szedek országokkal, a elefántcsontpart és egy közös platform kiépítésére tett kötelezettségvállalást az ESZA régióban fenntartható hatástanulmányt végzünk, sok találkozót tartunk a civil társadalom szervezeteivel, illetve az Európai Szociális és Gazdasági Bizottsággal is együttműködünk, Fejlesztjük tehát ezt a szempontot is, és szeretnénk, hogyha minden eh, megállapodásunk struktúrált civil társadalmi párbeszédén nőhetnék ki magát. Ennyit szeretem volna elmondani, nagyon kíváncsian várom a kérdéseket. Köszönöm szépen ezt az átfogó kitekintést az EU-Afrika kapcsolatokra. Sraje Pirek következik. Köszönöm szépen, köszönöm a bizottságnak ezt a széleskörű előadást. Van egy-két kérdésem is. Igazából itt az afrikai emberekről van szó, amit ön említett, azt mondta, hogy elegendő találkozónk van a különböző szervezetekkel, de Afrikában nagyon sokan nem tudják átlépni falvaik határát, hogyan folynak ezek a kapcsolatok. Nagyon fontos lenne ezt számomra tudni. És miért mondom ezt? Ön beszélt a mezőgazdasági szektorról, hogyan hozzák létre a termékeket, hasonló feltételek vannak-e, mint Európában, tehát környezetvédelmi, állategészségügyi jólét szabályai be vannak-e tartva. Aztán ön beszélt arról, hogy a biodiverzitás csökken, tudna erről többet mondani? A harmadik pont pedig a növekedés és a kereskedelem, és hogy Európa áll a legelső helyen. Ez lehet, hogy így van a kereskedelem területén, de mennyi terület van a kínaiak kezében Afrikában, hiszen a, a terület, a föld az alapja a kereskedelemnek. Én azt hallottam, hogy a kínaiak kezében van a területek nagy része. Tudna erről valamit mondani? Thanks a lot, uh, Miss Gyuri. Gyuri. Győri kolléganő. So much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Magyarul szeretnék beszélni anyanyelvemen. Köszönöm szépen a bizottság képviselőjének a tájékoztatást, nagyon hasznos volt. Én azt gondolom, hogy a Kereskedelmpolitikai Bizottságban nekünk azért a realitások talaján kell maradnunk, és nagyon fontos, hogy legyenek ambícióink, de az is nagyon fontos, hogy olyan dolgokba kezdjünk bele, amelyek kézzelfogható eredményt hozhatnak. És ahogy a acél és alumínium témákkal foglalkozó pontunknál volt róla szó, ugye a kereskedelmi politikával a világot nem tudjuk megmenteni az összes problémától. Az a dolgunk, hogy előrébb léphessünk, és elébre léphessen egy olyan kontinens, amely szenved, és nekünk az a dolgunk, hogy megpróbáljunk úgy segíteni nekik, ahogy azt ők is szeretnék. Én azt gondolom, hogy nagyon jó, ha vannak ambícióink például a szabadkereskedelem tekintetében, de ebben a pillanatban én elég irreálisnak tartom, hogy Afrikával egy, az egész kontinens és az Európai Unió közötti szabadkereskedelem legyen az az ambíció, ami azonnali segítséget visz ezeknek az országoknak. Viszont rengeteg egyezményünk van, a bizottság képviselőről nagyon jó áttekintést adott, én azt gondolom hogy ezeket kellene úgy alaktanunk és arra használnunk ahogy leginkább ezek az országok szeretnék. akkor fogunk tudni mi többet és jobban kereskedni velük hogyha úgy alaktjuk ki a rendszert hogy őket hozzuk helyzetbe ha a maximális tisztelet hangján beszélünk velük és nem fogalmazunk meg olyan elvárásokat amelyeket ők képtelenek nem tudnak nem engedhetik meg maguknak most hogy teljestsenek legyenek elvárásaink de mindig tisztelettel óvatosan mert azzal ha túl magasra tesszük ezeket az elvárásokat akkor abból az fog kijönni egyrészt hogy nem velünk fognak kereskedni másrészt más országok akiknek a lába már ott van és ezt nagyon jól tudjuk el is hangzott ők fogják letarolni a kontinenst amit mi szeretnénk elkerülni. tehát én azt szeretném hogyha minél inkább olyan programokba kezdenénk amelyek ott helyben lép, hoznak előrelépést, oktatás, képzés, szakképzés, ez lenne az a vonal, amit nekünk erősítenünk kellene. Egy, két példát hagy mondjak. Az egyik, hogy ha nagyon sok gépet odaviszünk, de nincs ember, aki azokat megfelelő módon használja, akkor hiába vittük a segítséget, akár sok pénzért, nem fog beépülni, és nem fogja tudni megoldani az ottani problémákat. A másik pedig, hogyha nem ilyen módon kereskedünk, és nem ilyen módon építjük a kapcsolatot, akkor például, csak mondjak egy példát, amit nem olyan rég hallottam, Kína épít Afrikában kórházat, de kivel építi, nem helyi munkaerővel, hanem oda visz embereket, és égbéren dolgoztatva őket, anélkül, hogy az bármilyen szervesen beépülne az ottani gazdaságba, így fog kialakulni. Úgyhogy az a kérésem a bizottságtól, hogy ebbe az irányba induljon ezzel tudjuk vinni a helyben a segtséget és a migráció ami fenyegető pontként ott marad velünk a következő ki tudja hány évtizedben az is kezelhetőbb tehát meg tudunk állítani kivándorlást hogyha helybe visszük a segtséget. köszönöm szépen! Thanks a lot, uh, Ms. Rafaela. Thank you very much. Rafaela kolléganő. Köszönöm szépen. Nagyon bátorítóak ezek a fejlemények az afrikai kontinenssel kapcsolatosan a szabadkereskedelmi ágazat hozzá, terület hozzájárulhat a kontinensek közötti kereskedelemhez. Mi lehet a hozzájárulása ennek a térségnek a bizottság véleménye szerint a kereskedelmi egyensúly szempontjából, vagy mérleg szempontjából, a kotonói folyamat utáni megállapodásra nézve, ezzel meg lehet újítani az elkecső országokkal az kapcsolatot. A bizottság úgy gondolja, hogy sikerül majd megállapodást elérni a, meg a kotonói egyezmény lejárta előtt. Az AKC-ban valójában a K-t és a C-t is figyelembe tudják-e venni. Ennek a megközelítésnek mik az előnyei, hátrányai a regionális integrációval kapcsolatosan? Bizonyos országok számára ez erőt adhat, hiszen blokkokat alkothatnak a bizottságnak, mik a tervei a regionális együttműködés elősegítésére Afrikán belül, és a jelenlegi szabadkereskedelmi megállapodások ezt mennyire támogatják? Utolsó kérdésem, részletes áttekintést kaphatunk-e arról, hogy a bizottság mit tett az e, Keret-Nyugat-Afrika gazdasági megállapodás elő segítésére, vagy pedig a bizottság csak a saját szabadkereskedelmi megegyezésére koncentrál. Merci, Monsieur le Président, merci, Madame. Köszönöm szépen, elnök úr, és Köszönöm az összefoglalót is. Az első a váma kérdés, amelyre rá szeretnénk kérdezni. Ugye tudják, hogy több afrikai ország is érintett ebben nem tud elég bevételre szert tenni, illetve adóbevételre szert tenni és kb. 15%-a a GDP-jüknek az adóbevétel. Nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban tudják-e segíteni az afrikai országokat, van-e valami tervük, hogy hogyan lehetne, illetve hogy a szociális háló is meglegyen, tehát ez az egyetemes szociális védelem. Aztán a digitális világ, Ugye tudjuk, hogy az USA és Kína uralja ezt a területet 90%-ban, a digitális gazdasággal kapcsolatban az Afrikai Unió és az EU között van megállapodás, van egy task force, de nem tudom, hogy ezt valóban aktiválják-e, és hogy van-e programjuk, amelynek keretében erősítik a digitális gazdaságot, akár a latin-amerikai országokkal együttműködésbe is, hogy sikerüljön ezt a megbillent egyensúlyt, a felborult erő egyensúlyt helyreállítani. Végül pedig a nők és a gyermekekkel kapcsolatos kérdés, ugye a gazdasági partnerségek szerkezetváltást idéznek elő bizonyos ágazatokban, és az elbocsátott emberek elmennek az informális szektorba, ahol azonban többségében nők dolgoznak. Az élelmiszer termelés és forgalmazása is a nők foglalkoznak, tehát ezek a megállapodások ki fognak hatni mindenre. Kérdezem, hogy a bizottság foglalkozik-e ezzel, készít-e hatástanulmányt arról, hogy a nők helyzete milyen, és az afrikai partnerekkel megvitatják -e ezt a témát. És egyébként, ami a gyerekeket illeti, az afrikai gyermekek 20%-a dolgozik felmérések szerint a gazdaságokban és a bányákban, és ennek nagy részében egyébként nyugat-európai vagy európai cégek a tulajdonosai. 2018-ből származó adatok nem beszélnek a gyerekekről egyáltalán, most a gyermekjogi intergroup beindításával kérdezem, hogy milyen üzenetet oszthatnék meg kollégáimmal az afrikai gyermekek helyzetéről. És végül pedig a fenntartható fejlődési célok, többször utaltak erre, de van der Leyen asszony a bizottságnak ez prioritása, egy strukturális mindenütt megjelenő tengely kell, hogy ez legyen, tehát engem érdekelne, hogy specifikusabb, konkrétabb dolgok, mik hogyan kívánnak az Afrikai Unióval együtt dolgozni, aztán pedig a civil társadalmi szervezetekről beszéltek, igen, hát ez nagyon jó, de a szakszervezetek panaszkodnak, hogy őket nem vonták be a gazdasági partnerségi megállapodások tárgyalásába, úgyhogy a bizottság kívánja-e kiigazítani ezt a helyzetet. Köszönöm. Köszönöm, Prüder asszony. Monsieur le Président. Köszönöm szépen. elnök úr, köszönöm szépen a konkrét kérdéseket. Az első kérdésem az a kotonú utáni időszakra vonatkozik, ahogy kolléganőm is utalt erre. Tudna a tárgyalások előre haladtáról beszámolni részletesebben? Vannak-e nehéz pontok, ahol elakadtak, ha igen, akkor melyek ezek, a fejlesztési főigazgatósággal milyen kapcsolatok vannak, kollégáim utaltak arra is, hogy a párizsi megállapodás, az éghajlatváltozási megállapodás esetében mi lesz. Itt a jövőbeni megállapodásokban szerepelni fog erre a hivatkozás, és a perui megállapodásban is szerepelni fog ez? -e? Köszönöm szépen, teljes mértékben támogatom azokat a prioritásokat, amelyeket az Afrika politika kapcsán fogalmaztak meg, mind az előző bizottság, mind pedig a mostani bizottság kapcsán. Nagyon fontos ez az Európa-Afrika Szövetség. Afrika mindenképpen elsőbséget élvező partnerünk, hiszen a szomszédságunkban van, és nagyon sok kihívás is van itt. Ahogy azt a bizottság is elmondta, vannak itt sikert elkönyvelhető országok, de vannak azért lemaradt országok is, ahol nincsen jólét, megfelelő módon nincsen előrelépés. Látjuk azt, hogy Kína rendkívül aktív Afrikában a befektetésekkel, néha nagyon nagy ö, kauciót kérnek ezért. Azt is látjuk, hogy Kína nagyon ritka ásványi anyagokat is kivisz Afrikából. Kínát nem érdekli a fenntartható fejlődés, a munkajogok úgy gondolom, hogy az Európai Unió tényleg itt sok mindent megváltoztathat, és meg is kell változtatnia. Nagyon fontos a fenntartató fejlődés. Lenne néhány kérdésem ezzel kapcsolatban. Az Európai Bizottság valamilyen módon el tudja azt érni, hogy egyfajta afrikai belső piacot lehessen létrehozni. Második kérdésem. Az Európai Unió Afrika politikájában azt láthatjuk, hogy az oktatásra, a szakképzésre kell koncentrálni. Ez nem csak a fejlesztési együttműködésen elérhető-e, esetlegesen a kereskedelem is játszhatna -e ebben szerepet. Úgy gondolom, hogy a jó irányításra kell koncentrálni Afrikában elsősorban, másosorban pedig be kell vezetni a tankötelességet is. Korábban foglalkoztam miniszterként én is a fejlesztési segítség nyújtással. Azt láthattuk, hogy 20 éves korukra már 3-4 gyerekük van itt az embereknek, tehát sokkal jobb lenne, hogyha a gyerekek tanulnának, így mehetne előre a társadalom, tehát ebben is segítséget kell nyújtanunk, lehetne ezt a fejlesztési segítségnyújtás által is. Nagyon fontos az, hogy egyfajta emancipációt lehessen elérni itt a, nagyon jó a befektetés itt, de azt is láthatjuk, hogy a cégek eléggé visszafogottak, mert nincs megfelelően képzett munkaerő. Két olyan dolog van itt, egyrészt ezzel jó életet is lehet teremteni, másrésztről pedig egy emancipáltabb társadalmat lehetne létrehozni. Joggal említették a dél-afrikai problémát, felléptek a mi szárnyas iparunkkal szemben. Hasonló a helyzet a burgonya termesztéssel is. Jó lenne, hogyha a bizottság kicsit hamarabb reagálna, ha hamarabb megvizsgálnák Dél-Afrikát. Malmström asszony azt mondta, hogy nincsen dömping, de viszont van egyfajta hatás, dominó hatás más országok részéről. Jobb lenne, hogyha itt a bizottság kicsit hamarabb reagálna. Joachim Schuster. Joachim Schuster. Köszönöm szépen, és köszönöm szépen azt is, hogy a bizottság elmondta, hogy mi a dolgok állása. Valóban néhány dolog megváltozott. Egy-két dolgot azért én e, hiányolok, és szerintem az új bizottság feladata lesz majd az, hogy ezzel foglalkozzon. Úgy gondolom, hogy a következő években el kell érnünk azt, hogy egy átfogó stratégiai, egy partnerségi stratégiát hozzunk létre, amely személyre szabott az egyet régiók esetében. Gyakran Afrikát egy, egy kalap alá vesszük, úgy tesszük, mint hogy egy homogén kontinens lenne, pedig nem az. Hadd mutassak rá, hogy mire is gondolok. Az egyik fő probléma Afrika esetében az az, hogy mind a kereskedelmi kapcsolatok európai szempontból is eléggé elhanyagoltak. Másrészt nagyon alacsony a befektetés színvonala is, és nagyon koncentrált. A befektetések fele Dél-Afrikára koncentrál, és 40 százaléka a befektetésének pedig az észak-afrikai országokra koncentrál. Itt már látszódnak a problémák, és van még egy gond, illetve egy alapvető gond, ez, ped, ez pedig gyakran nem pedig az, hogy gazdasági partnerekként ezek a kevésbé fejlett gazdaság nem annyira érdekesek. Jobb lenne, hogyha egy átfogó stratégiai megközelítést alkalmaznánk, kicsit hasonlóan, mint Kína Kína a befektetésre, a kereselemre koncentrál, szinte csak is a saját érdekében, gyakran kihagyják az emberi jogokat, a demokráciát, tehát eh, ez nem annyira érdekes, de szerintem, ami mégiscsak érdekes, az, hogy egy átfogó ö, stratégiájuk van, nekünk is kell egy átfogó stratégia, az EPA lehetne egy alapvető eszköz, ez többet jelent, mint egy kereskedelmi megállapodás, de a kombinációja ennek a fejlesztési segítségnyújtással, a megfelelő célzott oktatási támogatással, vagy azzal, hogy hogyan lehetne a vidéket is fejleszteni Afrikában, ezeket a kérdéseket szerintem nem igazán vették fel az EU stratégiájába. Nem tudom, hogy az új bizottság gondolt-e valami ilyesmire, vagy továbbra is eléggé feltagolt lesz minden, vagy tényleg szeretnénk-e stratégiai partnerséget létrehozni az afrikai országokkal. Elnök, köszönöm szépen, Heidi Hautala. Thank you, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság beszélt az ellátási lánc kérdésköréről. Tudjuk, hogy nem csak az Amazonasban lángolnak az erdők, hanem Afrika középső térségében is európai fogyasztóként, vállalkozásként cinkosok vagyunk ebben a jelenségben. Ez általában az föld foglalásokkal jár együtt, illetve az erdőmentesítéssel a mezőgazdaság felendítése érdekében, különösen export irányában. Például a kókusz és kakaó termesztők összefogtak, hogy legyenek kötelező intézkedések az ellátási láncban. A bizottság vajon tudatában van -e ennek? és terveznek-e új intézkedéseket az ellátási lánc átláthatóságára, elszámoltathatóságára nézve. Több mint két millió gyermek dolgozik kakaótetvényeken Nyugat-Afrikában. Saskia Brickman is említette, hogy a gyerekek helyzete nagyon elkeserítő, és az erdőmentesítés is fontos ezen a területen, illetve a konfliktus ásványok helyzete is lényeges tényező. Mire számíthatunk ezen a területen? Aztán van egy másik kérdés, az, az irányítás, a kormányzás kérdése, hogyha újfajta partnerséget tervezünk az afrikai országokkal, akkor az jó kormányzásra is figyelmet kell fordítanunk, hiszen elszámoltatható, tiszta kormányzása van szükség, ami az állampolgárok és nem a magáncégek érdekét szolgálja. Mit tehetünk ezen a területen? Thank you very much and first... Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A kiváló tájékoztatót olyan volt, mint hogyha az új tagoknak egy gyors talpaló kurzus volna. Ami a politikai kérdéseket illeti, a parlament nagy többsége bizonyára támogatja, hogy Afrika legyen az egyik legfontosabb prioritás Európa számára, már ami a globális kereskedelmet, illetve a nemzetközi kereskedelmet különböző okokból, csak tekintsük azt, hogy a szociális egyenlőtlenségek, a klíma, a migráció ugyanennek a kihívásnak része. Éppen ezért nagyon lényeges, hogy ne csak a, a kereskedelem, de a migráció is szóba kerüljön, és ezeken a területeken egy irányba tekintsünk. Említette, hogy az epáknak változniuk kell, és inkább az FTA-k felé kell elmozdulniuk, minden fejezetüket beleértve. Ezzel tökéletesen egyetértek a klíma, a szociális egyenlőtlenségek területén a fenntartható fejlesztési céloknak az egyik célja a tiszta és kifizethető, megfizethető energia, tehát szoros együttműködésre van szükség az afrikai közösségekkel, és rögtön a megújuló energiák felé kellene lépniük egy nagy lépéssel. És hogyha már a fenntartható fejlesztési fejezetekre térünk, ebben a parlamentben és a parlamenten kívül is sok a kritika, ezen fejezetekkel kapcsolatosan, vagyis, hogy ezek nem eléggé végrehajthatóak és nem eléggé kötelező jellegűek, hogyha mindezeket a kihívásokat össze akarjuk fogni, és a kereskedelmet a fenntartható, szó, fe, fenntartható fejlesztés szolgáltába kívánjuk állítani. Nagyon fontos, hogy a kereskedelmi politikának ezt a részét is meg tudjuk reformálni. Köszönöm, Helmut Scholz. Äh, danke auch. Ich möchte mich bedanken für die, für den Über Én is szeretnék köszönetet mondani ezért az áttekintésért. Juncker elnök már arról beszélt, hogy partnerségi kapcsolatra van szükség. És egyfajta szabadkereskedelmi övezet lehetne Afrikában, amikor találkoztunk fejlesztési segítséggel foglalkozó szervezetekkel, akkor három biztos említettek, akik eh, ezt az afrikai partnerséget kezelhetnék. Természetesen a külügyi főképviselő lenne az egyik, aztán lesz majd egy biztos, aki az európai életformát védi, aztán a harmadik eh, biztos pedig a nemzetközi kereskedelmi felelő biztos. Kíváncsi vagyok arra, hogy a kereskedelmi területéről hogyan látják ezt, hiszen léteztek az ipák, ezek régiók közötti kapcsolatokat szolgáltak, most már az egyes országok köréből próbálnak kitörni, a Elefántcsontpart, Gána, Kenya, hogyan tudnak eh, ezen regionális kapcsolatokból hogyan tudják támogatni ezeket a kapcsolatokat. Nagyon sok téma vetődött fel, szociális kérdések, a klíma kérdése. A kérdés az az, hogy most hol van itt az új megközelítés, abból a szempontból, hogy támogassuk a különböző nemzeti gazdaságokat az afrikai kontinensen. terveztek egy műveleti eszközt is. Itt szó van a származási hely szabályról, a vámokról, és arról, hogy valóban létrejön egy szabadkereskedelmi övezet. A kérdés az az, hogy azáltal, hogyha támogatjuk a mi tapasztalatainkkal őket, akkor hogyan segítjük egy valódi szabadkereskedelmi vezet létrehozását, és hogyan tudjuk támogatni így az ipari fejlődést. Van egy kereskedelmi könnyítési megállapodás, hol van még plusz intézkedés az Európai Unió részéről, amely ezt a megközelítést szolgálná, vagyis azt, hogy saját lábukra tudjanak állni gazdasági szempontból az afrikai országok. A 20-30 benchmarkot alkalmazzák-e, vagy a 2030-as benchmarkot alkalmazzák-e, hogyan tudjuk elérni azt az intenzív kereskedelmi kapcsolatok által, hogy ezeket a célokat ők is meg tudják valósítani. Köszönöm, hogy beszéltek a demográfiai fejlődésről is, hogy 2050-re két és fél milliárd ember lesz Afrikában. Ez igazi kihívás lesz mindannyiunk számára. Thank you, Chair, and thank you, Commission, for the presentation. Köszönöm szépen, elnök úr, Magyar Csámsz asszony. Nagyon érdekes, köszönöm az előadásokat, köszönöm, hogy pont ma zajlik ez az eszmecsere. A fenntartható fejlesztési célokról, és így tovább, az ENSZ-ben is ugye hasonló eszmecsere zajlik. Örülök, hogy a kollégák is észrevételeket tettek ezzel kapcsolatban. A kelet- és dél-afrikai régióval kötött epára kérdeznék rá. Azt én úgy tudom, hogy emögött az a megközelítés, hogy win-win helyzet alakuljon ki, a kereskedelem liberalizációjával hozzájárulunk a fenntartható fejlődéshez. Megnéztem a legutóbbi kereskedelmi statisztikákat a bizottság honlapján, amelyek a legfrissebben elérhetőek, az EU kereskedelme az ESA régióval. Ha jól értelmezem a statisztikákat, kérem tájékoztassanak, hogyha nem jól értelmezem őket, a kereskedelem csökkent mindkét irányban az elmúlt évben. Egyetlen egy terület van, ahol erősödött, ez emelkedett az ESZA régióból az EU-ba, ez pedig az üzemanyag export. 217%-os növekedés tapasztalható itt, az összes többi területen, területen jelentős visszaesést látunk. Lehet, hogy nem jól értelmezem a statisztikákat, de azt hiszem nagyon, és felveti ez azt az aggályt, ami a társadalomban is megfogalmazódik, hogy előfordul, hogy az ilyen megalapodások nem segítenek a fenntartható fejlődési célok elérésében az alacsony jövedelmű országokban, ahol az iparra támaszkodnak, úgyhogy várnám az EPA konkrét hatásaival kapcsolatos megjegyzéseket a bizottságtól ezekben az országokban. És még egy dolog, nem tudom, de miért van az, hogy például Zambia, amely részt vett az eredeti tárgyalásokban, úgy döntött, hogy mégsem csatlakozik ehhez az EPA-hoz, és más országok, Etiópia, és egyebek, jelentős gazdasági szereplők mégsem csatlakoztak. Önök szerint ez megváltozik esetleg a jövő héttől kezdve? Talán ki lehet bővíteni ezt az epát? Köszönöm. Nem teszek ehhez több kérdést hozzá. Szerintem Ceciliának így is nagyon sok megválaszolni való kérdése van, úgyhogy meg is adom neki a szót. Thank you, Chair, and uh, thank you to all the members. Köszönöm, elnök úr, köszönöm a képviselőknek. Answer um, all the question. So first starting in... Megpróbálom az összes kérdést megválaszolni. Az első, ugye valaki elmondta, hogy Afrika nem homogén kontinens, hanem nagyon különböző részei vannak. Dél-Afrika fontos szereplő, Angola, Nigéria, Ruanda fejlődnek, de ugyanazon a kontinensen az egyes országok nagyon különböző fejlettségi fokon állnak és a nagyobb szereplőknek, a nagyobb szereplők jobban járnak ezzel a megállapodással, mint a kicsik, de ettől függetlenül úgy gondoljuk, hogy a kicsik szerepe is fontos lehet. Ők a regionális kereskedelmi kapcsolataikat ki építhetik az értékláncokat, és így tovább. Tehát ezért a megállapodás, egy ilyen megállapodás az ő előnyükre is válik, hiszen integrálódnak. Ha megnézzük az afrikai országok export szerkezetét az EU-ba, igen, még mindig az ásványi anyagok, a kőolaj dominálják. Ez igaz, van néhány mezőgazdasági termék, de ez még kevés, tehát azért diversifikációra szükség lenne. Ezt elismerik az országok, például két héttel ezelőtt jártunk Angolában, és azt mondták, hogy szeretnénk az EPA-hoz csatlakozni, mert új kormány van most ott, tehát azt mondták, hogy a kereskedelmi szerkezetet nem lehet fenntartani, mert az export 97% a kőolaj és egy kicsi gyémánt, és gyakorlatilag a többi az szinte semmi. Tehát valóban diversifikálni kell a gazdaságot, olyan ágazatokat néznek, ahol kapacitást keresnek, ahol kapacitást lehet kiépíteni, és az exportot megcélozni. Egyébként az EPA ezt is támogatja, hiszen az EU-ból érkező termékek olcsóbbak lenni, lesznek azok számára, akik be akarnak fektetni, és így tovább tehát vámmentesen, és vámmentesen küldhetik ők a termékeiket Európába. Nagyon érdekli őket ez az irány, mert a diversifikáció fontos számukra. Persze, hogyha e, madártáblatból tekintünk erre, akkor nagyon lassúnak látjuk a folyamatot, ez igaz, egyik napról a másikra semmi nem megy. A fejlesztési együttműködési osztályból és e, Axel kollégám itt ül a DG Devco-ból velünk, tehát Együttműködünk a kollégákkal azért, hogy amikor pénzügyi segítséget nyújtunk a partnereknek, akkor ez valóban az iparpolitikához, a diversifikációhoz kapcsolódjon. Tehát minden együtt, szinkronban bonyolódjon. Ezt a képviselők is megjegyezték. Tehát lehet, hogy túlságosan töredezett a kép most. Ugye az igaz, hogy az összes eszközünket egybe kellene, össze kellene hoznunk, a szinergiákat kihasználni. Biztos vagyok abban, hogy az új bizottság tervei között ez szerepel. És ha már az új bizottságnál tartunk, a, ami a megállapodásokat illeti, illetve azt, hogy ezek a megállapodások megfelelnek-e még a hmm, korunk kihívásainak, tapasztalataink eléggé korlátosak, ezt el kell, hogy mondjam, hiszen csak három évről van szó, kettő-négy év közötti időszakról van szó, tehát nagyon nehéz most megmondani, hogy ezek egyáltalán nem működnek, vagy részben működnek, vagy mi a helyzet. Egyébként a fejlődéssel, a fejleményekkel elég, elégedettek vagyunk, lehet, hogy régi módiak ezek a megállapodások, hiszen a termékekre összpontosítanak de amikor az ez országok megkerestek bennünket, hogy szeretnék elmélyíteni ezt a megállapodást, közbeszerzés, verseny, szolgáltató szektor, és így tovább, akkor mi is azt mondtuk, hogy igen, ez segíthet a kontinensen, és az EU-t is érdekli, tehát ezeken fogunk dolgozni. De nyilván ennek a lépésnek az ő oldalukról is jönni kell, tehát attól is függ mindez, hogy az afrikai partner mit szeretne elérni. Mi szeretnénk többet, különösképpen amikor a befektetésekről van szó. A befektetések ugyanis Afrika fejlődése számából, szempontjából kulcsfontosságúak. De mondom még egyszer, fontos, hogy mit terveznek az afrikai partnerek. Most ezt a szabadkereskedelmi térséget, ahogy említettem, tárgyalják, tehát ennek a létrehozásáról tárgyalnák. Politikailag egy nagyon ígéretes és szép projekt ez. A gyakorlatban persze nagyon nehéz, de ezt mindenki elismeri. Mi segítjük ebben őket, igen komoly pénzügyi erőforrással is. Tehát például ennek a térségnek a titkárságát támogatjuk, az üléseket, a működését, és így tovább. A kollégám mutatja nekem itt a pontos számokat. Úgyhogy ott tartunk már a finanszírozásban, hogy meghaladtuk a 62 milliós összeget, és ez növelkedni fog. De a pénzügyi támogatáson túl a DG Trade, tehát a kereskedelmi főigazgatóság a technikai szempontból is támogatást nyújt. Tehát a megállapodás tartalmáról, a és így tovább gyakorlati dolgokról. Európa egy integrált gazdasági térség, és azt kérdezik tőlünk, hogy önök ezt hogy építették ki, magyarázzák el. Workshopokat szervezünk tehát, segít beszélgetünk, elmagyarázzuk, hogy hogy alakult ez ki, nyilván nem az egyik napról a másikra tudtuk megteremteni azt az integrált piacot, ami ma létezik Európában, de az eszközökről, amelyeket használtunk, illetve a lépésekről be tudunk számolni. És most, ahogy ez a projekt alakul, egyre több tapasztalatot tudunk átadni. De még valamit hangsúlyoznék, az afrikai országok, amelyek már epát kötöttek velünk, élvezik ennek az előnyeit a tekintetben, hogy a kapacitásépítés is megvalósul, a tudás transfer is, nagyon-nagyon technikai témákat is megtárgyalunk, hogyan működik a vámeljárás, és így tovább. Tehát úgy gondoljuk, hogy az EPA partnerek már szereztek tapasztalatot arról, hogy mit jelent a kereskedelem, hogyan kell felkészülni, hogyan kell jobban tárgyalni, és eh, hogyan lehet az egész kontinensre kiterjeszteni ezt a projektet tovább folytatjuk ezt a munkát. Szerintünk az EPA tehát kulcsfontosságú szerepet játszik ebben, azért is, mert a regionális integrációt is erősítik. Ez az, amit a bizottság tesz például a szabadkereskedelmi térség érdekében is. Említette valaki a digitális task force létrehozását, ugye fontos a digitális ágazat Afrikában. És hát az igaz, hogy erről nem, beszél, nem beszéltem, de a bizottság nem a DigiTrade, hanem a bizottság egészen négy task force-ot hozott létre, hogy megnézzük, milyen gyakorlati lépéseket tehetünk ezen a téren Afrika segítése érdekében. Az egyik a digitális gazdaság, mezőgazdaság, energia és közlekedés a másik három terület, és konkrét lépéseket is kidolgoztak, tehát mit tehet az EU. A jelentés egyébként most jelent meg a Digitális Task Force-tól, és biztos vagyok benne, hogy sok konkrét intézkedés szerepel majd benne. Ami az epel kat illeti, és az afrikai országokkal megkötött partnerségi megállapodásokat, nyilván, hogy most ugye új tárgyalások vannak az ESZA régióval, biztos, hogy a digitális gazdaságot meg fogjuk vitatni. És a szolgáltatási ágazat is följön majd. Most akkor térjünk rá a kotonó utáni időszakra. Igen, a posztkotonó megállapodás szerkezetét már elfogadták, tehát meg legyen az alapa, alapja ennek, Afrika, Karib térség, csendes óceáni térség, és akkor megvan a három oszlop, három pillér. Az alapokról nagyon jó előrehaladást sikerült elérni, tehát a tárgyalások így jól zajlottak, ami a kereskedelmet illeti, itt csak néhány utolsó függőben maradt kérdés van, de tulajdonképpen véglegesítjük a munkát, és ez azt jelenti, hogy meg lesznek az általános keretek. A kotonó utáni megállapodásban ezek a partnerségi megállapodások Afrikával eszközként szerepelnek. Tehát ezeket elismerjük, és az is szerepel a szövegben, hogy elmélyítjük őket, és ki szélesítjük, kibővítjük őket, és ez azt is jelenti, hogy egyre több tag tud csatlakozni, tehát nyitott lesz ez az afrikai országok számára, hogy csatlakozzanak. Ahogy mondtam, tehát az alapokkal kapcsolatos tárgyalások záródnak lassan, és a három pillérnél tartunk. Az EU oldaláról megvan a szöveg, a partner oldalról is alakul ez, van még munkánk, de igen, jól haladnak a tárgyalások, ezt kijelenthetem. Úgyhogy szerintem néhány hónap múlva akár el is készülhetünk, de jól fogunk tartani. Rákérdezett valaki a kakaóra, a gyermekmunkára, illetve az erdőírtásra. Igen, tisztában vagyunk azzal, hogy problémák vannak a kakaó értékláncban. Leginkább Nyugat-Afrikáról van szó mert ha mondjuk elefántcsontpartot nézzük, Gánát, azt láthatjuk, hogy itt a kakaó export 70%-áról van szó, ez világosan az EU-ba irányul, és tényleg itt az EU-nak van szerepe. Mi vagyunk itt a fő ügyfelek. az elefántcsontparti helyzet problémás, hiszen itt gyermekmunkát használnak, nehéz a termék nyomon követése, a faültetés az erdőírtás miatt azért megteendő, gyakran ugye az erdőírtás éppen azért van, hogy kakaó növényeket ültessenek. A kormányjal, a vállalatokkal tárgyaltunk, a fejlesztési együttműködési terület szakértőivel is vizsgáljuk, hogy mit lehet tenni. Megint, ugye ez nagyon fontos, az egész EU-nak kell föllépni, nem lehet elszigetelni az országot, hanem párbeszédet kell folytatni a kormányjal, illetve az üzleti szereplőkkel. Megoldást kell találni tehát erre a nehéz problémára, amely komoly változást eredményez majd a helyszínen. Tehát az a cél, hogy ne egy olyan megállapodást kössünk, amelyet nem hajtanak végre, hanem gyakorlati hatása legyen ennek. Úgyhogy továbbra is igyekszünk megoldásokat találni. A jövő héten vagy két hét múlva lesz egy workshop, Elefántcsontparton a kollégáink tartják ezt, nagyon aktívak vagyunk egyébként a Nemzetközi Kakaó Szervezetben is, Két héttel ezelőtt beindítottuk az eszmecserét erről a témáról. Szeretne tehát az EU itt szerepet játszani, és megnézni, hogy hogyan lehet javítani a jelenlegi helyzetet, ami nem kielégítő a jelentés szerint, a beszámolók szerint, amit mi kapunk. Azt hiszem, egy képviselő említette az állatjóléti kérdéseket is, és hogy ezt hogy vesszük figyelembe. Ez valami olyan, amely nek fontos szerepe van a mezőgazdasági export szempontjából. Az afrikai országoknak is be kell tartani az élelmiszerbiztonsági normáinkat, és az a megállapodásban, amelynek a tárgyalásait szeretnénk majd lebonyolítani, szerepel az állatjólét szempontja, tehát ezt már elfogadtuk, ebben már megállapodtunk a partnerekkel, hogy erről beszélni fogunk. Nyugat-Afrikáról is volt kérdés, tehát hogy Nigéria hol van. Nigéria nem jelezte még, hogy szeretne, szeretné aláírni a regionális megállapodást. Tárgyaltunk már velük, és azt mondtuk, hogy rendelkezésre állunk, hogyha a jelenlegi megállapodással bármiféle nehézség van, és persze mi szeretnénk azt, hogy egy regionális megállapodás legyen, és ne kelljen kétoldalúan tárgyalni az összes országgal egyenként. De hát nyilván a megállapodást mindenkinek alá kell írni, ha Nigéria nem írja alá, és ezt akadályozza, blokkolja, akkor nem tudunk tovább lépni a regionális megállapodással. Nigéria utolsóként aláírta az ACFTA, tehát ezt a szabadkereskedelmi megállapodást, meglátjuk, hogy az EPA felé e, kívánnak-e mozdulni, de ez nem rajtunk múlik, hanem a nigériai kormányon, hogy ők mit akarnak. Zambiáról is érkezett egy késő kérdés, és hogy miért nincs az eszában. Én most azt mondhatom el, hogy az ezt a csoport részei voltak, de a végén nem írták alá a megállapodást, azért szerintem, mert ők azt szerették volna, hogy az EPA-ban több terület is szerepeljen, ne csak az áruk kereskedelme. A többiek aláírták, elkezdték a végrehajtást, de egyébként most szeretnének csatlakozni, nem régiben folytattunk velük tárgyalásokat. Úgyhogy ez nagyon jó hír, elmagyaráztuk, hogy mit kell tenni, úgyhogy gyakorlatilag egy aláírásra van szükség, illetve a ratifikációs folyamat beindítására. Látja az ország, hogy előnyös számára az EPA, különösképpen, ugye, hogy most arról tárgyalunk, hogy több témát fedjen ez le, több területet, és szélesebb körül legyen a bevétel kiesés a liberalizáció miatt illetve a vámbevétel kiesés, igen, ezt is a partnerekkel folyamatosan megvitatjuk. A tanulmányok készültek minden egyes országban, hogy lássuk, hogy milyen veszteségek vannak, illetve hogy hogyan tudjuk támogatni az országokat, akár a reformok végrehajtásában, illetve abban, hogy hogyan alkalmazkodjanak az új helyzethez, ahol ugye az EU-s termékek importja után nem lesz már bevételük. Ami fontos az az, hogy ezt fokozatosan tegyük, az első évben kevés terméket, termékkereskedelmét liberalizáljuk, ezt fokozatosan bonyolítjuk le, 10-15 év múlva lehet ennek a hatásait tapasztalni, ez egy hosszú folyamat, nem hétfőről kedre bonyolódik. A hatás egyelőre korlátos, és meg tudjuk találni a szükséges eszközöket, amelyek segítenek bennünket. Jó lehetőség ez egyébként Afrika számára arra is, hogy megvizsgálják ugye a csatlakozási lehetőségeket, hogyan lehet tisztességesebben bánni a társadalommal. Tehát tényleg nagyon jó ez, mindenki számára előnyös ez mindenki számára, és így az a tisztességes adóztatás is felmerülhet. Azt hiszem, hogy mindenre válaszoltam, ha jól nézem a jegyzeteimet. Még egy valami Kína, igen, nagyon sok képviselő felvetette. Valóban igaz, hogy Kína jelen van Afrikában, és Kína számára nagyon fontos prioritás politikai szinten is, nagyon aktív Kína, de üzleti szinten is rengeteget fektetnek be és hát nyilván, ha megnézzük a befektetések növekedését, ez magasabb, mint az EU-s adat. Én ugye azt mondtam, hogy még, még mi vezetünk, de nagyon gyorsan nőnek a kínai befektetések. Ezt nem feltétlen csak negatív dologként kell értelmezni, mert azért az infrastruktúra kiépítésében fontos szerepet játszanak, ez nagyon fontos a kereskedelemhez, az összes megállapodás végrehajtásához de persze ugye nem mindig ugyanazokat a standardokat alkalmazzák, mint amelyeket mondjuk egy európai cég használna, tehát nem minden felel meg teljesen az irányításnak, a mi értékeinknek, amiket szeretnénk képviselni, de hát ez a realitás, és miközben Kínával is beszélünk erről, hogy esetleg együtt valami fajta stratégiát kidolgozhatnánk. Megnézzük, hogy hol, van, hol ugyanazok az érdekeink, és akkor fenntarthatóbb módon tudunk fellépni a kontinensen. Ez azt jelenti tehát, hogy a párbeszédet elkezdtük erről Kínával, ahelyett, hogy csak pusztán versenytársként tekintenénk egymásra. Nos, elnök úr, szerintem mindenre válaszoltam, de ha van még valakinek kérdés, akkor rendelkezésükre állok. Tökéletes. És biztos vagyok benne, hogy nem most került szóba utoljára Afrika és az EU vonatkozó stratégiája. Köszönöm szépen ezzel a délelőtti ülésszakot le is zárhatjuk. Három órakor ugyanitt találkozunk. Viszontlátásra!